Messze vagyunk a főépülettől, de mégis csak 10 perccel elmúlt már három óra, tehát itt baloldalt a hölgyek, például Petra, kérlek benneteket. Megkezdhetjük a délutáni ülésünket, a délutáni napi rendünket. A napi rendünkön a következő pont az Európai Alapítvány statútuma, Sajnos Hírs hogy már megint nincs itt. Első alkalommal elnézést kért, a második alkalommal azt mondta, hogy egy fontos ülésen kell részt vennie, de hogy most mi a helyzet, azt nem tudom. De hát, úgyhogy akkor nem teszünk semmit, csak be tudom majd jelenteni, hogy a módosításokat mikor tudják, meddig tudják benyújtani, más nem tudunk tenni. Hát a liberálisokhoz szólnék, akik szintén nincsenek itt, de a liberális asszisztens talán itt van? Ja, nem, nem, Lokagárd itt van a liberálisok közül, tehát ma ön is tudja, hogy második alkalma nincs itt hírsasszony, tehát március 26-áig mindenki nyújtsa be a módosítását, mindenki elolvashatja a tervezetet. Ön mit szeretne? Szeretnék hírsasszony nevében szólni. Nem, második alkalommal nincs ilyet. Nem gondolom, hogy akkor uh, egy nem jelenlévő kolléga beszédét kellene itt meghallgatnunk. Nem ön ellen kívánok itt szólni. Hát, úgy gondolom, hogy így nem dolgozhatunk. Körbeadhatja, lefénymásolhatjuk a beszédet, mindenki elolvashatja, de nem azért ülünk itt, hogy, hogy, hogy ilyen, ennyire megkönnyítsük a dolgunkat, ahogy a szírsasszony gondolja. Természetesen nagyon sajnálom, hogy Hirs asszony nincs itt, és szeretnék a nevében elnézést kér. Igen, egy nagyon-nagyon fontos ülésen kell részt venni, és hát remélem, hogy a munkáját ez nem fogja hátrányosan érint, de hogyha ez nem, nem jelent hát, hát akkor rendben van. Az a tény, hogy másodszor nincs itt, a beszédét lefémásolhatjuk és körbeadhatjuk, módosíthatjuk a tervezetet, ugye március 26-áig. Ezt mindenki elfogadja, Szabina? Igen, köszönjük, akkor a beszélet is csatoljuk hozzá. Nem, nem fogunk erről a játással beszélni. Szériáról? Comprendo perfettamente che l'assenza della relatrice rende possibile lo scambio. Értem, hogy ha nincs itt az előadó asszony, akkor nem tudunk eszmecserét folytatni, de Pitele úr megkért engem, hogy szóljak a nevében ehhez a témához. árnyék előadó előkészítette a beszédet, és megkért, hogy adjam elő a hozzászólását. Egészen pontos precíz, konkrét okai vannak annak, hogy nincs itt, ugyanis Schulz úr arra kérte, hogy Írországba utazzon, de előkészítette a hozzászólását, amit rám bízott, hogy ennél az esmecserénél eh, ezt e, eh, osztam meg önökkel, de hogyha az eszmecserére nem kerül sor, akkor, akkor a módosítókhoz majd hozzáteszünk. Igen, az előadó és az árnyék előadó írásbeli hozzászólását eh, elfogadjuk, de azt, hogy helyettük szólaljanak fel, azt nem fogadjuk el. Hát, hát nem fogom magam gúny tárgyává tenni, hát, hát így nem lehet dolgozni, mégis mit gondolnak. Akkor ezzel lezárjuk ezt a témát, és Pitala úrnak majd elmondom konkrétan, hogy mi a helyzet, délelőtt itt volt egy fél óráig, de hát ez így nem mehet tovább. Ezt a munkát komolyan kell venni, egy európai alapítvány mégis csak egy komoly, nagy horderejű téma, ezt mindig is szerettük volna ugye megteremteni, és akkor most, hogy különböző helyettesek szóljanak, hát ez nem megy. Még hogyha nagyon is nagyszerűek ezek a helyettesek, mint Morten úr. De március 27-én délben, tehát határidő, a módosítók bejutásához, és rá is térünk a 8. naprendi pontra, online szerencsejátékok a belső piacon. Ivo Belet az előadunk, akkor kérném, hogy foglaljon állást ezzel kapcsolatban. Thanks very much. Uh... Köszönöm szépen, elnök asszony. A véleménytervezet a dokumentumok között elérhető mindenki számára. Észrevették, hogy a véleménytervezetet elsősorban a Kulturális Szakbizottság hatás körére korlátoztuk, és az egyik elem, amelyre szeretnénk fókuszálni, az a kiskorúak védelme. Tudjuk, hogy a az online fogadási és játék lehetőségeket biztosító honlapok nyilvánvalóan a fogyasztók számára egy alacsonyabb küszöböt jelent, a kiskorúak számára is könnyebben elérhető így az online szerencsejáték vagy fogadás, és hát az európai népesség 2%-a szerencsejáték függő, vagy legalábbis problematikus a szerencsejátékhoz fűződő kapcsolat, és szeretnénk a, a kiskorúakat megvédeni ettől a lehetséges veszélytől. Amit javasolunk, az az, hogy közös normákat, standardokat dolgozzunk ki arra vonatkozóan, hogy azok a fogyasztók, azok az ügyfelek, akik akik az online szerencsejátékokban részt szeretnének venni, azokat az ők azonos személyazonosságát és életkorát standard módon kellene ellenőriztetni. Ez technikailag lehetséges, hogy számos tagállamban már létezik is ez az ellenőrzés. Nyilvánvalóan vannak itt még kiskapuk, és a, az ügyfelek, a fogyasztók meg tudják kerülni ezeket az ellenőrzéseket, és hát itt valóban olyan rendszerre van szükség, amely valóban biztosítani tudja a személyazonosság és az életkor ellenőrzését az ügyfelek esetében, akik ugye szeretnének az online szerencsejátékokban és az online fogadásokban részt venni. Itt nagyon gyümölcsöző eszpocserére került sor múlt héten Strasbourgban, a, ezt a néppárt szervezte, de hát akkor is ez egy nagyon jó eszpocsere volt az ágazat képviselővel, és maga az ágazat is ezt a fajta ellenőrzést támogatja. Tudjuk, hogy ez egy kényes kérdés, hiszen itt a magánélet védelméről is van szó, de bizonyos korlátok között mégiscsak ezeket a közös normákat be kellene tudni vezetni uniós szinten. Ehhez még ezt kiegészítve, Parkasszony, szeretnék még az egyik módosítomra erre később Ugye itt korlátozottak a lehetőségeink, de ezért kitértem a reklámra, és szeretnénk itt is szigorú normákat bevezetni uniós szinten a, a, a kiskorúakat megszólító online szerencsejátékokat hirdető reklámok korlátozására vonatkozna, ez vagy szabályozására vonatkozna ez. Aztán nyilvánvalóan fontos a szakbizottság számára a sport, a sport integritásának védelme. Talán mondanom sem kell, hogy a legutóbbi botrány, amelyet az Európol tárt fel, a különböző bundázással kapcsolatos korrupciós ügyekről az európai eh, labdarúgásban. Ez nagyon ártalmas volt, vagy ártalmas a sportra nézve. A sport eh, imázsa, a sport integritása sérül emiatt, és ezért a nemzeti hatóságok, illetve a fogadásokkal foglalkozó ügynökségeknek, a sportszövetségeknek, és tovább minden érintetnek még ennél szorosabban kellene együttműködniük annak érdekében ezt elkerüljük, illetve a Europol és más hasonló hatóságokkal együtt kell működni annak érdekében, hogy a jövőben ne ismétlődhessen meg egy ilyen botrány. És az Europol vizsgálata óta újabb híreket hallhattunk törökországi botrányokról, ausztriai, holland botrányokról. Tehát valóban jelen van ez a probléma. Az IMCO szakbizottságban Fox kolléga ugye az előadó, a fő előadójának a témának, és ő úgy véli, hogy hát ez nem is olyan súlyos probléma, az online szerencsejátékoknak nincs igazán köze a meccsek megbundázásához, legalábbis az IMCO bizottságban így nyilatkozott, mi nem így vélekedünk, nekünk más a véleményünk, úgy gondoljuk, hogy ez súlyos veszélyt jelent a sport számára, és utána az LCR képviselő kollégák talán másképp tekintenek erre az ügyre, de a többség ebben a szakbizottságban károsnak tartja ezt. Egy másik pont, hogy az Európai Bizottság egyik tanulmánya rámutatott arra, hogy nem minden tagállam tér ki a büntető jogi szabályok között abban arra, hogy a bundázás is bűncselekménynek számít, tehát nem minősítik bűncselekménynek, és itt nyilvánvalóan az online bundázást szeretnénk még külön kiemelni, szeretnénk ezt is bűncselekménynek minősíteni valamennyi uniós tagállamban. Azt is szeretnénk elérni, hogy a tagállamok, a fogadási ügynökségek, a sportszövetségek sokkal intenzívebb információcserét folytassanak az illegális cselekmények kapcsán, és amit konkrétan itt javasolunk, az egy magatartási kódex, egy önszabályozó magatartási kódex, nem akarunk mindent egy irányelvben, egy európai szabályozásban meghatározni, szeretnénk, ha az érintett felek a bizottsággal együtt működve dolgozzanak ki egy magatartási kódexet, és önmaguk szabályozzák ezt az ágazatot. Ennek azt szeretnék még utalni a francia modellre is. A francia hatóságok mérsékelt módon, de megnyitották, liberalizálták az online szerencsejáték piacot Franciaországban, de ez egy szabályozás piacnyitás volt, ami azt jelenti, hogy nem valamennyi online szerencsejáték és fogadás típus legális Franciaországban, annak érdekében, hogy a versenyek integritását e, eh, megőrizzek, ezért vannak bizonyos fogadási típusok, amelyek megengedettek online módon is, például a, az eredményre, a gólok számára lehet fogadni, például online is, de negatív eseményekre például a 11-es rúgással, vagy sarokrúgással, vagy sárgalap pirosra felmutatására nem lehet fogadni Franciaországban. Úgy gondolom, hogy ez egy jó modell, ebből tanulhatunk nem a mi dolgunk, hogy ezt szabályozzuk, hanem az ágazatnak kell önszabályozást tanúsítani, és ezt a magatartási kódexet kidolgozhatnák a bizottsággal, és azt talán így kitérhetne például erre a negatív típusú fogadásra is. Fakasszony, végül, de nem utolsó sorban szeretném kiemelni a, a sport a kapcsolatos jogok birtokosaira, ezt már a FISZASZ jelentésben is említettek, a sport európai dimenziójáról szólt ugye ez a jelentés, ugye jelenleg a fogadás, fogadó irodák nem nincsenek arra kötelezve, hogy a, a sportba forgassák vissza a bevételék egy részét, úgy gondolom, hogy ez nem igazán tisztességes piaci modell, meggyőződésünk, hogy a fogadóirodákat arra kellene kötelezni, mint hogy Franciaországban ez jelenleg is így van, hogy a jövedelmük, a profitjuk egy részét, bizonyos százalékos arányát forgassák vissza a sportba, így például alulról szerveződő sportkezdeményezéseket lehetne finanszírozni ebből az összegből, és úgy gondolom, hogy a szakbizottság többséget támogatni tudná ezt a modellt. És végül szándékunk áll az is, hogy szorosan együttműködjön, kötelességünk is, hogy szorosan együttműködjünk az Európa tanácsak, figyelemmel követem az ő munkájukat, és az Európa tanácsbeli kollégáink jelenleg tárgyalásokat folytatnak egy nemzetközi egyezményről, ahol is a sport manipulációt szeretnék betiltani, felszámolni. Múlt héten Strasbourgban is születtek erre vonatkozó javaslatok. A, nem a, a Kammervert asszony által javasolt állásfoglalás tervezetben, de máshol születtek erre javaslatok. Ugye szeretnénk egy globális ügynökséget, dopingellenes ügynökséget létrehozni. Ez az erre vonatkozó állásfoglást foglaltuk el múlt héten Strasbourgban, de vannak kezdeményezések, hogy egy hasonló szervezetet lehetne a meccsek megmagyarázása ellen is létrehozni, és akkor az Európa Tanács pedig kollégáinkkal is ezzel kapcsolatban szorosan együtt lehetne működni. Fakasszony, nyilvánvalóan eh, nyitottak vagyunk további javaslatok és módosítók felé, és mi is fogunk további módosítókat még benyújtani. Köszönöm szépen. Elnök asszony, köszönöm szépen ivó. Nagyon sokan érdeklődnek a téma Irán. Senalova asszony kapja meg először a szót. Thank you, Mr. Chair, uh, Chairwoman. Uh, I need to speak. Köszönöm szépen. Angolul kell beszélnem sajnos, mert nincsen cseh tolmácsolás, de összeszedem magam. Megpróbálok a legérthetőbben fogalmazni. Először is köszönöm szépen az előadónak a jelentést. Úgy gondolom, hogy nagyon jó jelentés ez, és nagyon jó alap lehet majd a jövőbeli munkához ott voltam az IMCO-ban a jelentéstervezet bemutatásánál, és el kell mondanom, hogy eléggé csalódás volt számomra, hogy milyen prioritásokat választottak, mert az illetékes szakbizottság előadója sajnos a fiatalok és a kitett személyek védelmét nem nagyon helyezte a prioritások közé, úgyhogy a kiskorúak védelme sajnos nem nagyon jelenik meg az ő szövegükben annak érdekében, hogy a végleges szövegben benne legyen a kiskorúak védelme, nagyon egyértelmű üzenetet kell eljutatnunk az IMKO szakbizottsághoz, keményen kell harcolnunk azért, hogy ez bekerüljön a szövegbe, és szorosabban kell együttműködnünk az IMKO-val. És akkor most néhány konkrét ponttal kapcsolatban is szeretnék hozzászólni. Azzal tökéletesen egyetértek, hogy a kiskorúak védelme a legfontosabb célkitűzés. Hosszú távon úgy gondolom, hogy az online szerencsejáték még veszélyesebb is, mint a hagyományos szerencsejáték. A bizottság nem ért ezzel egyet, és az internetes szerencsejáték üzemeltetők sem, de én mégis úgy gondolom, hogy a szerencsejáték függőség kialakulásában igenis veszélyesebb az online szerencsejáték, mint a hagyományos szerencsejáték. Tehát az életkor és a személyazonosság azonosításának mindenképpen meg kell jelennie a szerencsejátékokban, az online szerencsejátékokban, a kiskorúak megóvásának érdekében, és az oktatást is nagyon fontosnak tartom. Van még itt néhány kérdés, amit fel kell nevetnünk a kiskorúak megóvásával kapcsolatban, és módosítókat is be fogok majd nyújtani ebben a témában. Például a reklámozás tekintetében is fel kell léptünk, nagyon örülök, hogy az előadó erről szeretne beszélni. Ez ugyanis társadalmi felelősség, hogy csak olyan reklámok jelenjenek meg, amelyekkel életkori korlátozások is járnak, hogy a kiskorakat meg tudjuk védeni a veszélyes szerencsejátékoktól. Ezen kívül a 18 év alattiak fogadását teljes mértékben be kellene tiltani bármilyen sportesemény esetében. A bizottság két ajánlást is elkíván majd fogadni ebben a témában. Az egyik egy fogyasztóvédelmi témájú, a másik pedig egy felelős szerencsejáték reklámozással kapcsolatos szöveg, és a bizottságot mindkettőben támogatni kell. A második fontos téma a sportindeg integritásának védelme meg kell akadályoznunk a bundázást, méghozzá európai szinten, tehát határokon átnyúló eszközökre van szükségünk elfogadtunk az elmúlt héten Strasbourgban egy állásfoglalást a meccsek befolyásolásával kapcsolatban, és reméljük, hogy az EU-n belül meg tudjuk majd menteni a sporteseményeket, tisztán tudjuk tartani a sporteseményeket. Az, hogy a sportolók nem fogadhatnak a saját meccseikre és sporteseményeikre, az számomra egyértelmű, hogy alapvető szabály kell, hogy legyen. És még egyszer visszatérve a bundázásra, elkészült egy tanulmány a bizottság részéről, és azt, arra az eredményre jutottak, hogy ez bűncselekménynek számít minden egyes tagállamban, tehát mindenhol van egy olyan specifikus bűncselekmény kategória, de ettől még nem fogjuk könnyebben felderíteni a gyanús vagy egészen biztosan megbundázott meccseket. Meg kell néznünk, hogy milyen módszerekkel dolgoznak, a meccseket befolyásolók, és csak így tudunk majd fellépni ezek ellen. A megerősített együttműködést az és az információ cserét az érintett felek között maximálisan támogatjuk ebben a témában. Úgyhogy még egyszer szeretném elmondani, hogy nagyon örülök annak, hogy ez a jelentés úgy néz ki, ahogy kinéz, és várom a további együttműködést. Thank you very much. Martin Lockegaard. Thanks, Chair. And... Köszönöm elnök asszony, és köszönöm Ivónak is ezt a munkát. Azt hiszem, hogy általánosságban támogatni tudom a legtöbb elhangzott szempontot jelentésében. Azt hiszem, hogy nagyon időszerű, hogy most foglalkozunk ezzel a kérdéssel, ugyanis egy nagyszerű állásfoglalást fogadtunk el a múlt héten Strasbourgban, nagyon helyes, hogy most foglalkozunk ezzel a kérdéssel, és a szakbizottságunknak külön felelőssége van erre vonatkozóan, amihez, amelyet nem szabad figyelmen kívül hagynunk. Most pedig akkor Dánul folytatom, mivel nagyon sokan szerepelnek itt a közösségben Dánok között. Øh, Köszönöm szépen megjegyzéseiket a szöveget illetően lesz -e majd néhány módosítom, illetve néhány kérdésem neked, Ivó. Először is a második bekezdés. A második bekezdésben említették a lakosság 2%-át, tehát, hogy a lakosság 2%-a szerencsejáték függőségben szenved. Hát ez borzasztó honnan szedted elő ezt a számadatot? Volt valamilyen kutatás ezzel kapcsolatban? Nem értek egyet az előttem szólóval azzal kapcsolatban, hogy az online szerencsejáték veszélyesebb, mint mondjuk a hagyományos szerencsejáték. Hát nyilvánvalóan könnyebb az interneten hozzáférni, de önmagában szerintem nem jelent nagyobb függőséget, mint a hagyományos szerencsejáték. A szakértők, akikkel beszéltem, nem említették, hogy különösebben aggasztó lenne az internetes szerencsejáték veszélyessége. Aztán említette, hogy a sportfogadásoknál felső határokat kellene meghatározni. Minden esetre azért gondolkozzunk el azon nagyon alaposan, hogy milyen korlátozásokat szabunk. A francia javaslat, hogy egyes sportfogadásoknál egyes korlátozások elfogadhatók, és azt hiszem, hogy a nemzeti jogszabályok így is fogják ezt megoldani, például mikor lehet, vagy meddig lehet mondjuk sportfogadásokat kötni, tehát hogy mondjuk az első kockadobásnál, vagy az első sárgalapnál ezek a korlátozások elfogadhatók. Aztán a harmadik bekezdés. Az előző hozzászóló már említette, és az Európai Bizottság is azt mondja, hogy minden tagállamban vannak olyan büntető törvénykövi jogszabályok, amelyek a bundázást büntetik. a szubszidiaritással kapcsolatos jogszabály is érvényben van, és te magad is azt mondtad, hogy itt a cél az önszabályozás. Tehát szerintem itt is legyünk nagyon óvatosak. Említed, említetted például, hogy a fogadó irodák visszafizetnek vagy fizessenek vissza, forgassák vissza a pénzt a sporteseményekbe. Hazámban, Dániában napi 500 ezer eurónyi bevételt forgat vissza például cserkészövetségeknek, ez a főfogadóirodára vonatkozó számadat, de nagyon óvatosak legyünk ezzel, mert amit szeretnél előírni a jogszabályban, az nagyon sok esetben már működik is. Ötös bekezdés. Szóltunk már a bundázás, illetve a jog kapcsolatáról, aztán hetes bekezdés. Állásfoglalásunkban nem mondtunk semmit arról, hogy legyen egy konkrét ügynökség. Nem találtam benne semmi erre való utalást. Minden esetre mi liberális frakcióként egyfajta központot javasoltunk, nem pedig ügynökséget szerintünk, az talán egy kicsit túl messzire megy. Nem tudom, hogy azt el lehetne fogadtatni például a tanácssal. De szerintem, hogyha egy központ egy információcserét, vagy jó gyakorlatok cseréjét elősegítő központ megléte mindenképpen pozitív lehet. És használjuk ki, hogy már rendelkezünk egyfajta megállapodással itt magunk között. Úgy gondolom, hogy az ügynökséget nem tudjuk keresztül vinni. Remélem, Ivo, hogy a további munkádhoz ezt fel tudod használni. Köszönöm szépen! Üdvözlöm a Dán hallgatóságot, biztosan vannak, különben Morten nem váltott volna Dánra. Örülök, hogy itt Észak-Európából is vannak választók, akik ide megérkeztük hozzánk. Takula kolléga Finnországból kapja meg a szól. Te. Köszönöm szépen, elnök. Puheenvuorossani teidän... En... Ha jól láttam, elnök asszony, akkor azt javasolta, hogy kövessem Kohl úr korábbi kancellár javaslatát, aki azt mondta, hogy az emberek politikusként, azt, hogy a politikusnál azt szeretik, hogyha valaki rövidet szól, viszont a kolbász hosszú. Tehát a politikus hozzászólása legyen rövid, a kolbász pedig legyen hosszú nem tudom, hogy ez ebben az esetben meg tudjuk-e valósítani. Minden esetre a lényegre térve nem vagyok benne biztos, hogy a belső piaci szabályokat tudjuk alkalmazni ezen a területen is. Veled kollégának köszönöm a munkáját, és néhány rövid megjegyzésem lenne. Ha az illetékes szakbizottságnak, az IMKÓ-nak valamilyen üzenetet szeretnénk küldeni, akkor azt gondolom, hogy az első pontra kell összpontosítanunk, ami kiemeli, hogy a kiskorúak megóvása az online szerencsejátékoknak való kitettségtől fontos politikai prioritás kell legyen, és kiemeli, hogy uniós szintű szabványokat kell bevezetni az életkori személyazonosság azonosítására annak megakadályozása érdekében, hogy fiatalkorú játékosok hozzáférjenek távoli szerencsejáték termékekhez. Azt hiszem, hogy az személyazonosság ellenőrzése nagyon sok más kérdésnél is felmerül, mint például a bundázás elleni küzdelem. Másrésztről pedig, hogyha a pénzmosás ellen akarunk küzdeni, és erről egyébként már Strasbourgban is szót ejtettünk a múlt héten. Azt mondhatom el, hogy a személyazonosság igazolására szolgáló eszközöknek nagyon jó minőségűnek kell lennie, annak érdekében, hogy a sportolók, illetve a sportszövetségek saját meccseikre ne fogadhassanak. Említették a francia modellt. De szeretném kiemelni a finn modellt is, ahol nagyon jó személyazonosítási rendszerünk van, ez egyébként nemzetközi elismertséget is nyert. Azt gondolom, hogy ezt részleteiben meg kellene vizsgálnunk ugyanis a finn hatóságok egészen biztosan készen állnak arra, hogy elmondják önnek, hogyan lehet olyan rendszert kidolgozni, amely megakadályozza, hogy valaki például sok előfizetői fiókkal rendelkezzen, a személyazonosság azonosítása eszközével ezt meg lehet akadályozni. Nagyon bonyolult egyébként a téma, és talán nem is annyira világos azoknak, akik nem folytatnak online szerencsejátékot, de úgy gondolom, hogy ez a szakbizottságunknak nagyon fontos prioritást kell jelentsen. Köszönöm Ivónak ezt a nagyszerű jelentést, véleményt, és nagyon szeretném, hogyha az említetteket kiemelnéd, és szerintem vizsgáljuk meg a finn modellt, talán európai szintűvé lehetne azt emelni és az a személyazonosítási problémákat így megoldhatná. Emma McLarkin. I'm hiding from you, Doris. Emma McLarkin kapja meg a szót. Köszönöm. Én itt egy kicsit elbújtam Takala úr mögött. Azt gondolom, hogy valóban a szakbizottságunk egyik legfontosabb feladata az, amit itt most ezzel végző. Ez az egyik legfontosabb feladatunk, tehát... Ah, visszajön. De úr, hát mindenki ezt mondja. Na, tehát akkor üdvözlök mindenkit tehát egy nagyon fontos dosszia, aminek a illetékese ugye az IMCO szakbizottság, de rendkívül fontos, hogy itt a kulturális szakbizottságban is ezt meg eh, tárgyaljuk, és nagyon fontos, hogy a jelentés a budázásra és kitér, és hát ez közös állásfoglás is elfogadtuk erre vonatkozó, hogy mennyire fontos a sport integritásának védelme. És ezt fenn kell tudnunk tartani annak érdekében, hogy továbbra is nagyon erőteljes és pozitív szerepet játszasson a sport a társadalom életében. El kell ismernünk a globális jellegét ennek a problémának, tehát hát meg kell vizsgálnunk azt, hogy hogyan lehet valamennyi érintettet a bundázás által érintetteket, tehát a helyi hatóságokat, a sportszövetségeket, a rendfenntartó szerveket, valamennyi érintettet, illetve a fogadóirodákat, a fogadó és szerencsejáték ágazat képviselőt is egy asztalhoz kell leültetnünk, hogy együttesen mindent meg tudjunk tenni annak érdekében, hogy felépjünk a probléma ellen, és megvédjük a sport integritás. Amiről most itt beszélünk, az ugye arról szól, hogy a kiskorúakat, a fiatalokat megvédjük, a félrevezető hirdetésektől, a reklámoktól, a szerencsejátékok terén, tehát fontos, hogy a fogyasztókat megvédjük. Nem szeretném ezt egy állandó tilalomként, azt nem szeretnék állandó tilalmat bevezetni ezen a területen, de fontos az, hogy hogyan lehet regisztrálni ezekre a holnapokra, hogyan ellenőrzik a fogyasztókat, az ügyfeleket az online szerencsejátékok tekintetében. Tehát me, itt meg kell néznünk azt, hogy a tagállamok hogyan kezdek ezt a problémát, és fontos, hogy a szerződés elveit itt, e, itt betartsák, és, és a, tehát saját tagállami hatáskörön belül lehetővé kell tenni, hogy fellépjenek, ezen a szinten kellene maradnia, de mégis úgy gondolom, hogy ha a bundázás ellen föl szeretnénk lépni, és valóban olyan együttműködést szeretnénk, amit érdemel ez a kérdés, akkor valóban egy külön jelentésben kellene ezzel foglalkozni. Méghozzá ezen a szakbizottságon belül, tehát illetékes szakbizottságként kell foglalkoznunk a sportmérkőzések eredmények befolyásolásával. Köszönöm szépen. Köszönjük, Emma. Szabine Ferhelyen kapja meg a szót. Megpróbálok röviden hozzászólni a témához, Hálás köszönet Ivónak ezért a nagyszerű jelentését. Itt nagyon sokféle pontra kitért. Ugye tudom milyen az, amikor ilyen szűk között egy ilyen összetett témát kell összefoglalni, de úgy gondolom, hogy kitért a kolléga minden egyes ezzel kapcsolatos fontos témára. Itt egy-egy bekezdésben ezeket a pontokat sikerült konkretizálni. Számomra nyilvánvalóan az is fontos, hogy a személyazonosság és az életkor azonosítása valóban megtörténjen, és hogy ennek kapcsán olyan módszereket dolgozzunk ki, amelyek biztosítják azt, hogy a gyerekek ne férjenek hozzá könnyen az ilyen online szerencsejátékokhoz. Ha azt hinni, hogy ezt tényleg valóban meg lehet akadályozni, hát nem hiszem, hogy ez lehetséges, hiszen a gyerekek találékonyak, a fiatalok egy, egy haverjuk segítségevel, vagy valaki ismerősnek a, a segítségével lehet, hogy be fognak jutni ezekre az oldalakra, de mégis megelőző intézkedéseket kell hoznunk, ez rendkívül fontos. És nem csak a fiatalkorukat, hanem egyáltalán a társadalom egészét kell szem előtt tartanunk. Vannak olyan közösségek, ahol valóban olyan családokat láthattunk, amelyek felbomlóban vannak, ahol szerencsejáték függőségben szenvednek a családtagok, és ez a családok csődjéhez vezetett. Hogyha ilyet látott az ember, akkor tudja, hogy ez az ártalmatlanak tűnő szerencsejáték milyen pusztítást tud végezni. És aztán szeretnék valamit tisztázni. Az egyik bekezdésben ugye azt kéri az előadó, hogy valamennyi olyan illegális tevékenységet, amelyben fiatalok is érintettek, például kiskorok szereplésével zajló versenyek, vagy sportmérkőzések befolyásolása, ezt be kellene tiltani, jogellenes tevékenységnek kellene nyilvánítani. De hát vannak 17 éves labdarúgók, akik már profi szövetségben, profi csapatban játszanak, nagyon sokszor kiskorúak is már részt vesznek versenyeken. Valóban ennyire korlátozó módon kellene eh, ehhez közelítenünk, vagy, vagy lehetne ezt esetleg másképpen is megfogalmazni. Elnök asszony, köszönöm szépen, Santiago Fiszesz. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon köszönöm Ívónak a munkát. És most, hogy nem én vagyok ennek a jelentésnek a szerzője, nagyon nyugodtan szólhatok. A sporttal kapcsolatos témában már számos jelentést készítettünk. Ebben az esetben szeretném a korrupció bűnét, bűncselekményét kiemelni, ami nem csak a szerencsejátékokra vonatkozik, hanem más témákat is érint a sportvilágában. Ezért azt gondolom, hogy talán jó lenne, hogyha a sporttal kapcsolatos korrupciót bűncselekményként határoznánk meg minden tagállamban. És van egy kérdés, ami talán egy kicsit jobban érint minket, és egy kicsit nehezebb is megoldani. Ez pedig az, hogy a az online szerencsejátékoknak nagyon nagy része Európán kívülről érkezik, tehát az európai szabályokkal nem tudjuk megoldani ezt a problémát. Ez egy kicsit olyan, hogy mit is tehetnénk ahhoz, hogy harmadik országok vegyenek részt ebben a folyamatban, és alkalmazzák azokat a szabályokat, amelyeket mi szeretnénk, hiszen van hatáskörünk az Európai Unión belül, de azon kívül nem. Úgyhogy Ivót kérdezném arról, hogy mi a vélemény ezzel a ponttal kapcsolatban. A finn modellt nem ismerem túl jól, de nagyon szívesen megvizsgálom. A francia modell szorosan kapcsolódik ahhoz a ponthoz, amit Ivo is említett, tehát a szellemi tulajdonjogok kérdéséhez a sportesemények vonatkozásában. Szeretném kihangsúlyozni a szellemi tulajdon, ugyanis ez a sportesemények szervezőit is felelőssé teszi, hiszen ők dönthetik el, hogy az adott eseményen ki tehet fogadást, illetve ki nem. Mindenki tökéletesen érti, hogy egy sport esemény szervezőjének a merchandising területén vannak jogai, vagy a jogokat, a tév, televíziós műsor jogokat, vagy rádiós műsor jogokat kiaknázhatja, és úgy gondolom, hogy ezek után azt is eldönthetik, hogy ki fogadhat és ki nem. Ezt a fogadóirodák nagy része nem fogadta túl kitörő örömmel, hiszen azt mondják, hogy ha már eleve az esemény szervezőjének kell fizetnie, és még ezen kívül adót is kell fizetniük, akkor a fogadás az adott eseménynél túlságosan sok pénzbe kerül, és így módon pedig az alapsportra nem tudnak még plusz pénzeket is fordítani. Egy kicsit ismerem ezt a francia modellt, úgyhogy ezért gondolom, hogy meg kellene vizsgálnunk a finn modellt is. Ami pedig az oktatást illeti, illetve a sportoló képzését, tehát, hogy nagyon szorosan működjünk együtt a sportszövetségekkel. A sportszövetségek dolgozói azok, akik oda mennek az öltözőbe, beszélnek a sportolókkal, és ők tudják megmagyarázni nekik, hogy ezzel a témával kapcsolatban milyen problémák merülhetnek fel, és hogy milyen csapdába nem szabad beleesniük. Nagy szükség van ezen kívül a jó kormányzásra a sport területén, ugyanis amikor korrupciós problémák merültek fel például a bundázással kapcsolatban, ez olyankor történhet meg, amikor maguk a sportolók nem keresnek eleget. Hogyha a sportolók elég pénzt keresnek, jól megfizetik őket, akkor a korrupciónak a az esélye sem merül fel. Ezért gondolom, hogy a jó kormányzásra és az oktatásra kell összpontosítanom. Köszönöm szépen, Boris. Jasszó. Dziękuję. Na wstępie chciałbym podziękować Iwo za bardzo dobrą opinię. Köszönöm szépen. Először is Ivónak szeretnék köszönetet mondani a remek véleményért a Júriban egyébként én is foglalkoztam már ezzel a témával. A bundázás valóban nagyon komoly probléma Európában, és általánosságban a szerencsejátékok túlzott elterjedése ellen is fel kell lépnünk. Szeretnék még néhány gondolatot elmondani, egyébként általánosságban egyetértek Ivóval. Először is minden egyes tagállamnak a saját jogalkotási megoldásait meg kell találni az online szerencsejátékok, illetve a bundázás ellen. Tehát minden egyes tagállamban fel kell lépni ezek ellen a negatív jelenségek ellen. Lengyelországban egyébként szinte teljesen tiltott az online szerencsejáték, Máltán viszont ez egy igen erős gazdasági ágazatnak számít. Na meg Gibraltáron is, bár ez ugye némiképp kívül esik Európától. Tehát egyrészt szükség van a nemzeti szintű szabályozásra, de mivel a tagállamok között ilyen óriási eltérések vannak, ezért nehéz igazán európai szintű szabályozást megalkotni. Azért annak ellenére, hogy például Lengyelország és Málta között ilyen óriási különbség van, vannak olyan alapelvek, amelyeket mindannyian figyelembe tudunk venni. Itt van például az illegális szerencsejáték, amit nyilván mindannyian szeretnénk betiltani, és mindenhol. Ráadásul Európán kívülre is tekintenünk kell, hiszen az online szerencsejáték online mi voltából kifolyólag nem csak az Európai Unióból érkezhet, hanem bárhonnan máshonnan is a világból. Tehát itt Európában is fel kell lépnünk az ellen, hogy illegális szerencsejátékokhoz jussanak hozzá az európai polgárok interneten, olyan illegális szerencsejátékokhoz, amelyek Európán kívülről érkeznek és vannak olyan európai szerencsejáték cégek is, amelyek megpróbálnak áttelepülni valahova az Európai Unión kívülre, hogy így tovább tudják üzemeltetni az illegális szerencsejáték oldalakat. Németországban például nagyon sok ilyen oldalt betiltottak, de hát ezek az oldalak utána megrázzák magukat, is, valamilyen más formában újraindulnak, úgyhogy ezek a betiltások nem voltak kifejezetten sikeresek. Mivel, hogy Online szerencsejátékról beszélünk, ezért a határokon átnyúló együttműködés rendkívül fontos. És külön kell beszélnünk azokról, akik konkrétan szerencsejáték függőségben szenvednek, és ezen belül is a kiskorúakat külön meg kell védenünk. Vannak olyan frakciók, amelyek egy kicsit liberálisabbak, azt mondják, hogy az emberek jogait ilyetén módon nem lehet korlátozni, hogy nem lehet nézni, hogy ki milyen internetes honlapokat látogat. De azért van egyfajta közös nevező, hiszen a kiskorúak szerencséjáték függőség ellen mindenképpen fel kell lépnünk meg, hát általánosan a szerencséjáték függőség ellen is. És aztán nézzük meg a bundázás témakörét is megnéztem minden egyes jogrendszert Európában, és Lengyelországban létezik a sport jellegű bűncselekmény kategóriája, és a sport bűncselekmény kategóriájába tartozik a bundázás is és ez akár 8 év letöltendő börtönbüntetéssel is büntethető, tehát ez egy nagyon komoly bűncselekmény, amely nagyon komoly szankciót von maga után. Nálunk ez nagyon jó eredményekhez vezetett, tehát ez egyfajta preventív intézkedésnek is számít. Viszont a sportbűncselekmény más tagállamoknál így nem szerepel a büntető törvénykönyvben, inkább a lefizetés, a korrupció irányából lehet megközelíteni a megbundázott meccseket, és megbüntetni az elkövetőket. Megnéztem tehát egy kicsit a tagállamok büntető törvénykönyvét, és nagyon jó lenne, hogyha valamilyen közös, minimális szabályt meg tudnánk állapítani, és lennének de minimis szankciók is, amiket mindenhol alkalmazni kellene Európa területén. Most egyébként nagyon jó a politikai háttér, a politikai klíma ahhoz, hogy előrelépést tudjunk elérni ebben a tekintetben. Több kolléga is szólt a francia modellről. A francia modellen belül beszélnünk kell többféle jogról, beszélnünk kell arról, hogy a szerencsejáték profitját milyen százalékban kell visszaforgatni a sportba vagy más ágazatokba, illetve a rádiós és tévés közvetítések jogaira ugyanezek a szabályok vonatkoznak. Tehát ezek a profitok részben visszatérnek a sportba. Ezek kerülhetnek sportszövetségekhez is, de nem feltétlenül csak sportszövetségekhez, hanem az oktatási ágazathoz is visszaforgathatóak ezek a pénzek. A sportszövetségek egyébként úgy működnek, hogy vannak rendes fizetett alkalmazottaik, munkatársaik, edzőik, és ezeknek a személyeknek is részt kellene venniük az oktatási folyamatban, hogy jó példát mutassanak a jövőben, és hogy a fair play-re neveljék a sportolókat. Úgy gondolom, hogy összességében ez a vélemény nagyon jó, amely ráadásul jó helyen van a jó időben. Köszönöm szépen, Kosta. Aztán kapja meg a szót. Collega per la sua base di buona opinione. Köszönöm szépen ezt a kiváló kiindulási alapot, amelyet a kolléga megteremtett. Ez egy nagyon összetett téma, ezt az előttem szólók is elmondták, és sokat osztok abból, amit a kollégák elmondtak. Különösen gondolok Olga Szenerova azon felhívására, hogy itt, ebben a szakbizottságban, mert ebben az esetben ugye nem vagyunk illetékes szakbizottság, de ebben a szakbizottságban a fiatalkorúak védelmét az oktatás, a fiatal sportol kiképzését és a sport integritásának kérdését itt meg kell tárgyalnunk, aztán tehát ezeket a témákat mi össze tudjuk kapcsolni, és természetesen egyelő ugyanolyan játékszabályokat kell teremtenünk mindenhol. Meggyőzött engem Ivo Belet azzal, hogy hogy itt valóban meg kellene próbálni uniós szinten magas szintű szabványokat bevezetni, átláthatóságot teremteni, garanciákat teremteni az online szerencsejátékokhoz való hozzáférés terén. És hogyha már vannak bevált, jól működő modellek, akkor érdemes ezeket is megvizsgálnunk. Hogyha nincs erre vonatkozóan még tanulmány, de Boris említett eh, azt, hogy talán egy össze hasonlító tanulmányt kellene készítetni a fiatalkorok védelméről. Ez valóban hozzájárulhatna a munkánkhoz, hiszen gondoskodunk kell arról, hogy itt megfelelő jogszabályi háttér eh, jöjjön létre a fiatalkorúak védelmére, különben mindenhol különböző jogszabályok, előírások lesznek érvényben, és itt nagyon fontos, a saját jelentésem is kértem erre, hogy az életkort hogyan eh, tudjuk a digitális korszakban valóban ellenőrizni. És hát itt a tagállamoktól kell ezt megkövetelnünk. Például Olaszországban is voltak hasonló bundabotrányok és ez ahhoz vezetett, hogy, hogy megemelték a büntetési tételt, illetve a szerző jogok védelmét is megerősítettük, de egy dolgot nem szabad alábecsülnünk, van számos olyan ország, ahol a, a szerencsejátékot, a fogadást, mint olyat támogatják, és intézményes csatornákon keresztül is lehetővé teszik ezt. ezt. Tudjuk, hogy az a számára ez komoly jövedelmet biztosíthat, és hát itt ebben az esetben a felelősséget is ki kell emelni. Tehát az, ami nyerességként megjelenik, akár az államkasszával, és azt részben vissza kell forgatni a fiatal sportolók képzésébe, a sportszövetségekbe, a sporttámogatásba. És itt nem csak független sportszövetségekről gondolok, hanem akár állami szervezetekre is. Például hazámban létezik egy ügynökség, amely a lottó játékokkal foglalkozik, a szerencsejátékokkal. Az állam engedélyezte ezen ünökség felállítását, és, és csak a nyereség két százalékát juttatják kulturális projektekbe. Én úgy gondolom, hogy valamennyi olyan államilag engedélyezett vállalatnak, amely a sportokkal vagy szerencsejátékokkal foglalkozik, ott valóban meg kellene követelni azt, hogy a nyereségből valamennyit a társadalomnak visszajutassanak. Itt a nemzeti szervezeteket is be kéne vonni ebbe a munkába. Aztán a a kérdése. Úgy gondolom, hogy a függőség, a szerencséjáték függőség, ez, ez nem lehet számunkra közömbös az online szerencsejátékok ugye a kiskorak számára még könnyebben elérhetők, mint amikor mondjuk valóban el kell menni a fogadóirodába. Úgy gondolom, hogy itt még robbanásszerűen meg fog nőni ennek a mértéke, tehát itt óvatos lennék, és nem szeretném ezt fél... bagatelizálni. Kelly, képviselő úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Én is szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek, különösen azért, mert ez egy nagyon kemény téma, különösen a kiskorúakkal kapcsolatos rész. Az Interpol nagyon sok kutatást végzett, és 680 olyan meccset találtak, amely bundázott meccs volt, és ebből 480 az EU-ban volt, és úgy tűnik, hogy mindez csak a jéghegy csúcsa, amit az Interpol felderített. Tehát ez látja, ez mutatja, hogy milyen széleskörű problémával kell szembenéznünk. Aztán a szerencsejáték, az online szerencsejáték is folyamatosan fejlődik, és sajnos ezt most már a szervezett bűnözés is alkalmazza. Sokszor az Európai Unión kívüli székhelyel indulnak ki, és ezeket az online szerencsejáték oldalakat pénzmosásra használják. Bár a szubszidiaritás témakörébe tartozik a sport, azért a Lisszaboni szerződés alapján nagyon sok mindent tettünk európai szinten, hogy enyhítsük ezeket a problémákat. Például megnézhetnénk azt, hogy hogyan lehetne egyfajta magatartási kódexet elkészíteni, amely mindenki számára alkalmazandó lenne, például, hogy a sportolókat büntessék meg, hogyha olyan mérkőzése vagy sporteseményre fogadnak, ahol ők maguk is részt vesznek, és a kiskorúak fogadását is tiltani kellene. Tehát egy ilyen tényleg józan paraszti észre alapozó magatartási kódexet meg lehetne fogalmazni, különben az egész sport integritása forog veszélyben. Hát, hogyha megnézzük a kerékpársportot és a Tour de France-ot, akkor láthatjuk, hogy a kerékpározás imidzsét mennyire lerontották a múltbeli szomorú események, és ez megtörténhet akármilyen más sporttal is. Éppen ezért, mivel ismerjük a problémát, ezért fel is kell lépnünk ez ellen a probléma ellen. Mint ahogy az előttem szólók is elmondták, a fiatalok is tudnak otthonról, vagy akárhonnan telefonon, vagy interneten fogadni, és ez tényleg azzal a veszéllyel jár, hogy szerencsejáték függőkké válhatnak és saját magukat, meg a szüleiket is óriási adósságokba verhetik. Úgyhogy ezen a vonalon is el kellene gondolkodnunk. És végezetül szeretnék még valamit elmondani. Van ugye legális szerencsejáték, és a legális szerencsejáték üzemeltetőknek is részt kellene venni abban, hogy az illegálisak ellen fellépjünk. Rengeteg pénz mozog a szerencsejáték bizniszben, és nagyon jó lenne, hogyha ebből a profitból több pénz kerülne vissza a sport ágazatba, tehát erre is oda kellene figyelnünk. Köszönöm. Köszönöm szépen, és szeretnék még két dolgot hozzáfűzni. Egyrészt úgy gondolom, hogy az online szerencsejáték sokkal veszélyesebb, mint azt csak elképzelni tudjuk, éppen a már említett okoknál fogva, és amit Son is elmondott, tehát a, a, tehát amit mobiltelefonról is meg tudunk tenni, az veszélybe sodorhat bennünket, még hogyha oda kell menni, személyesen oda kell, el kell utazni valahova. Ez a fiatalkorok számára nem mindig lehetséges, tehát az online az a sokkal veszélyesebb, nagyobb figyelmet kell erre fordítani, ahogy Ivó is tette azt. Én talán ezt javasolnám, hogy harmadik pont alatt egy kicsit fogalmazzuk át a, ezt a mondatot, tehát itt arra van szó, hogy hogy kevés elenyésző részét forgatják vissza a sportban nyereségnek, de vannak olyan országok, ahol ez nem így van, ahol jelentős összegeket forgatnak vissza egyszerűen, ezeket kellene példaként eh, elénk állítani, és ezt kellene kihangsúlyozni, nézzük meg, hogy igen, vannak jól működő modellek, ezeket kellene követnünk az állami lottótársaságok, szentsejáték eh, társaságok eh, tulajdonképpen erre vannak ugye kötelezve. Például ahonnan én jövök, tulajdonképpen csomó kulturális eseményre nem kerülhetne sor, hogyha a lottó szerencsejáték vállalatok nem eh, forgatnák ebbe bele a pénzt. Nem tudom, ki volt, aztán Piot mondta azt, hogy nem Santiago mondta azt, hogy ha már adókat kell fizetni, ezt és azt kell fizetni, akkor talán nézzük meg, hogy az online szerencsejátékok milyen virágzó üzletágat testesítenek meg. Hát ebből valóban ehhez a nyerességhez csak akkor azért jutnak, mert, mert ott van a sport. Sportrendezvények nélkül, sportmérkezések nélkül ugye nem léteznek fogadás és szerencsejáték ezzel a területen. Tehát itt nem kell nagyon óvatoskodni, nagyon sok pénzt ki lehet ebből hozni úgy gondolom, hogy majdnem mindent el is mondtam, de még egy dolog fontos számomra, a hetes pont. Ezt kicsit homályosan fogalmaztad meg a végén, még hozzátehetnénk azt, hogy ezért van szükségünk egy ilyen olyan központra, egy ilyen olyan szervezetre, akkor logikusan felépítenéd a követeléseket, tehát említetted ugye ezt az ügynökséget, ezt a hetedik pontban akkor követelésként meg kellene fogalmazni mert ugye említetted szóban, de a szövegben ez nem áll benne. Talán mások módosítók benyújtásával is kérhetnék ezt. Köszönöm szépen, most pedig a bizottságnak adom meg a szót, majd Ivo szólhat még egyszer. Van itt valaki a bizottságtól, aki szólni kíván, akkor öné a szó. Te mikor? Nem. Nem baj. Javier volt. On, please. öné a szó. Mm, no, of course the commission will... Természetesen a bizottság üdvözli ezt a véleménytervezetet, a tisztelt képviselő úr részéről, és csupán egyetlen dolgot szeretnénk kiemelni, hogy a bundázással kapcsolatos tanulmány megállapította, hogy ezt a legtöbb tagállamban már büntetik. Ezért a bizottság úgy gondolja, ez a, hogy ez a fókusz, amely a bundázás megakadályozására és üldözésére vonatkozik, inkább az érdekelt felekkel való kommunikációra kellene fordítódjon. Természetesen itt a szabályozókra gondolok, a sportszövetségekre, a fogadóirodákra és a többi. Ezért úgy gondolja a bizottság, hogy egy 2014-es ajánlást fog elfogadni a sportfogadásokhoz kapcsolódó bundázások vonatkozásában, a legjobb gyakorlatokat fogja bemutatni, és az elveket fogja ez a szöveg tartalmazni, amely alapján a cselekvést le kell folytatni. Köszönöm szépen. Más nem kíván mondani? Hát itt ugye csak a bundázás említette, sokkal több minden áll ebben a szövegben. De Morten kollégánknak van még egy kérdése, talán arra válaszolhat a bizottság. Bocsánat, ami a fogyasztóvédelmet illeti, mondja a bizottság képviselője. Természetesen a személyazonosság ellenőrzése nagyon fontos, és a bizottság ezzel az ajánlásában foglalkozni fog, amelyet feltételezhetően az idei végén fogadunk el. Illetve a reklámozással kapcsolatos ajánlásokat is ez fogja tartalmazni. Well, just one follow-up. Csak egy nyomon követő kérdésem lenne a saját hozzászólásomra vonatkozóan is, és ön is említette ezt, hogy a kutatások azt mutatták, hogy minden tagállamban van már olyan szabályozás, amely a bundázást bünteti. Azonban úgy tűnik, hogy itt egy kis keveredés van, most büntetőjogról beszélünk, vagy van egy külön törvény, amely a szerencsejátékra vonatkozik. Mert ez két nagyon különböző dolog, és szerintem ez világossá kell tennünk, tisztáznunk kell, tennünk, tisztáznunk kell a vita érdekében. Köszönöm. Tud a bizottság erre válaszolni? The commission gives the answer. Could, um, cons- uh, could you repeat your question, please? Meg tudná ismételni a kérdést? I can. Természetesen. Tehát említette ön is, hogy azt tapasztalták, hogy minden tagállamban valamilyen módon büntetik a bundázást. De az nem egyértelmű számomra, hogy milyen rendelkezésekről beszélünk. Ez csak büntetőjogra vonatkozik, vagy van valamilyen konkrét törvény, jogszabály, amely a sportfogadásokra vonatkozik? Köszönöm. Yes, thank you. Igen, köszönöm, válaszolja a bizottság. Nem, ez a tanulmány ez a büntetőjogi rendelkezésekkel foglalkozott csupán. A bizottság most feltérképezi az európai helyzetet, például az egyes fogadás típusok tilalma tekintetében, tudjuk, hogy vannak olyan rendelkezések, amelyek az egyes tagállamokban ezekre vonatkoznak, de jelen pillanatban a bizottság még csak feltérképezi a tagállami helyzetet annak érdekében, hogy világos képet kapjunk a helyzetről, az Európai Uniós helyzetről. Tehát csak büntető jogi rendelkezéseket vizsgáltunk ebben az esetben. Köszönöm szépen, Piotr, kérem csak röviden, akkor egy kicsit tisztel. Köszönöm szépen, igen, csak néhány dolgot szeretnék pontosítani. Tehát én tényleg részletesen megvizsgáltam a Juri Bizottság szövegét, és ebből az derült ki, hogy csak Lengyelországban van a büntető törvénykönyvben konkrét kitétel a sport bűncselekmények kapcsán, és csak Lengyelország az, ahol nagyon komoly szankciók is megjelennek, például egész életre tartó eltiltás, vagy egyéb nagyon komoly büntetőjogi szankciók. Tehát ez csak Lengyelországban létezik, ez derült ki a Júri Bizottság tanulmányából. Természetesen más tagállamokban is vannak törvények arra, hogyha megbundáznak egy meccset, akkor ezt valamilyen más büntetőjogi kategóriába, mondjuk a korrupcióba be lehet sorolni, és meg lehet büntetni. Tehát tulajdonképpen közvetlenül más tagállamokban is büntethető a bundázás. Itt általában administratív vagy pénzügyi jellegű szankciókat vetnek ki. Mindannyian tudjuk, hogy bűnöző csoportok, maffia csoportok állnak nagyon sokszor a meccsek megbundázása mögött, és ezek ellen föl kell lépni. Tehát a rendszerrel kapcsolatban azt kívántam az imént elmondani, vagy javasolni, bár ez nem a mi kompetenciánk, hogy valamilyen egységes szankciórendszert kellene kidolgozni, vagy legalább ajánlásokat megfogalmazni. Köszönöm szépen, Piotr. Azt gondolom, ez egy nagyon összetett kérdés és a bizottság nem tudta tovább tisztelni a helyzetet. Fogunk erről még egyszer beszélni, talán egy jogi szakértőt is elhívunk, hogy ezen a területen milyen új ismeretek vannak, ezekről tájékoztatna bennünket. Most a bizottság eh, képviselőnek nem feltétlenül adom meg a szó, csak ha szeretne tényleg úgy gondolja, még valamit hozzá tud ezt tenni, de nem akarom olyan kérdéseket terhelni, amelyek nem feltétlenül az ő hatáskörébe esnek. As I said before. Nos, valóban, ahogyan a korábbiakban már elmondtam, a bizottság jelen pillanatban feltérképezi a tagállami helyzetet, úgyhogy jelen pillanatban erre nem tudok semmilyen konkrét választ adni. Oké. Okay. So, aber wir haben hier uns... Rendben, de hát itt van a politikai kutató, a political research képviselői ide figyelnének esetleg? Arra kérném a hölgyet, hogy hogy Martin Lokegárd és Piotr Boris kérdéseivel foglalkozzanak önök is, és járjanak utána, hogy itt a jogszabályok hogy néznek ki ezen a területen, talán személyesen is a kollégák felteszik majd ezt a kérdést, és akkor nem kell most erről vitázni, hiszen ez túl bonyolult kérdés. De most akkor Ivo kapja meg újra a szót. Köszönöm szépen, Doris, köszönöm valamennyi kollégának a hozzászást az utolsó pontban, igen, ez az egyik legfontosabb kérdés, hogy, hogy ez a kriminalizás bűncselekménynek minősítés, ez valóban megvalósul minden tagállamban, de az ördög a részletekben rejlik, miről beszélünk. Tehát ennek a fajta csalásnak mi is a pontos büntetőjogi definíciója, meghatározás. Nagyon nagy figyelemmel meg kell vizsgálnunk azt, ami Piotr is említett. Piotr, figyelnél esetleg egy kicsit? A te véleményedről beszélt, a, ugye a jogi szakbizottságban készített véleményedet én szorosan, vagy pontosan megvizsgáltam, és nyilvánvalóan az ottani javaslatokat is szeretnénk beledolgozni a mi véleményünkbe. És az, hogy a, a büntetőjogi szankciók közelítése, összehangolása fontos feladat. Ez egy dolog, hogy a jogban valamilyen módon már említik a bundázást, vagy ezeket a tevékenységeket, de a szankciókat, mégis a meghatározásokat össze kellene hangolni. Tehát nem egyformák a feltételek az egy, a tagállamokban, és a szervezett bűnözés egész egyszerűen azt látja, hogy egyik tagállamban megéri csalni, másikban esetleg nem. Tehát jó lenne, hogyha ugyanaz az asztalhoz leültetnénk, tehát a szakértőket, és jó lenne, ha itt egyenlő feltételeket tudnánk teremteni uniós szerte. Akkor röviden reagálnék a felvetésekre. Pakis asszony úgy gondolom, hogy valóban széles körben támogatottságot nyer a kiskorúak védelme, aztán ott a finn modell, Takula úr irodáját meg fogjuk kérdezni a finn modellről, hogy hogyan is ellenőrzik itt a személyazonosságát az életkor, tehát ez technikailag megvalósítható, akkor miért ne lehetne ezt példaként, modellként mással is bevezetni? Emma? Hát nyilván a szubszidaritást mindannyian tiszteletben tartjuk, de hát de mégis össze kéne hozni valamennyi érintettet és akkor az önszabályozási megközelítés kellene talán alkalmazni. Nevelő asszony, illetve más kollégák beszéltek arra, hogy mennyire fontos az oktatás és a megelőzés, különösen a kiskorúak, a fiatalkorúak tekintetében várjuk az ezzel kapcsolatos módosítókat, aztán a hirdetések kérdése, mi sem támogatjuk a hirdetések tilalmát, tehát hogy az online szerencsejátékokat nem szabad a reklámot, nem, ezzel ellentétben e, mi ezt szabályozni szeretnénk, hiszen vannak megtévesztő, a fiatalokat megcélzó hirdetések, ezeket kellene megvizsgálnunk. Aztán Sean Kelly, Santiago és Sabine Verheyen is arról beszéltek, hogy, hogy esetleg a, a, azon sportmérkőzésekre be, kapcsán be kellene tiltani a fogadást, ahol a kiskorúak szerepelnek. Nyilvánvalóan vannak olyan csapatok, például a Real Madrid, ahol 16 évesek is már futballoznak a klubon belül, hát az ő esetükben tehát nem kellene talán betiltani a teljes fogadást a, a foci meccsekre, ezt valóban részletesebben meg kell vizsgálnunk, hogy ne nagyobb zavart teremtsünk ezen a téren. Aztán Santiago utalt az oktatási, nevelési szempontra, és nem csak a fogyasztók, a kiskorúk képzésére, hanem a sportolóknak a, a, a felvilágosítása. Itt nagyon sok esetben fiatal, sérülékeny emberek is részt vesznek sport mérkőzéseken, tehát magukat a fiatal sportolókat és és egy kicsit fel kellene erre készíteni, itt is szükség lenne esetleg tudatosító kampányokra az ő körükben. Mire felkezdtem még meg esetleg? Aztán a Morten kérdése a pénzügyékről, hogy visszaforgatjuk -e a nyerességet, pakasztani is említett, ezt egyetértek azzal, hogy ezt másképp kellene megfogalmazni, konstruktívabban kellene ezt a szöveget itt megalkodni. Számos tagállamban nálunk is vannak lottó modellek, vannak magántársaságok, magánvállalatok is, amelyek már a jövedelmük nagy része egy jelenleg és nagy részben visszaforgatják például a tömegsportba, és szeretnék ezt a javaslatot tehát még kicsit finom hangolni, és felvenni a szövegbe. Nem az a szándékunk, hogy egy uniós ügynökséget hozzunk létre, hanem Tudjuk, hogy ezt a parlament sosem fogja támogatni, egy újabb ügynökséget hozzunk létre és a, a múlt heti bundázási állásfoglalásban ugye a vadára utaltunk, és ezzel kapcsolatban, hogy szükség van egy nemzetközi dopingellenes szervezetre vagy központra, de a, ebben a véleménytervezetben, mivel ez annyira korlátozott hatáskörül, nem tértünk ki erre de a módosítókban javaslatokkal élhetünk, de talán az ügynökség szó elhagyásával, tehát ez egy ez egy ördögi szó, amelyet kerülnünk kellene, talán valami központnak, valami mások nevezhetnénk ezt a szervezetet, amelyel igen, a jövőben talán még részletesebben kellene foglalkozunk. Ennek azt mondjuk gondolom, hogy ezek voltak a legfontosabb elemek, amelyeket itt megvitattunk, és hát várom akkor a módosítókat. Látom, hogy Santiago szeretne még szólni, talán van egy másik javaslata is, elnök asszony. Elnök asszony, március 26-a a határideje, de van-e még tovább kérdés? Santiago akkor. Csak egy kérdésem lenne a harmadik államokkal való kapcsolatunkról. No, my question was about the relationship with the third country. A harmadik országokkal való kapcsolatra szerettem volna rákérdezni, tehát hogy hogyan tudjuk őket kezelni, hiszen mi Európában alkothatunk szabályokat, de azon kívül nem. Ivo, akkor még egy választ adhatsz. Bocsánat, igen, ezzel a javaslat, erről a javaslatról elfeledkeztem. Nagyon jól tudjuk, hogy nagyon sok online szerencsejáték vállalat Ázsiában található, és az Európa tanácssal is már felvettük a kapcsolatot, hogy ezt a kérdést megvizsgáljuk annak érdekében, hogy hogyan lehet az Európa Tanács tevékenységét ezen a területen megerősíteni alá támasztani annak érdekében, hogy ne kelljen ugyanezt a munkát nekünk újra elvégeznünk, hanem felhasználni az ő munkájukat. Úgyhogy köszönöm ezt a javaslatot, már kapcsolatba léptünk velük, pont emiatt, hogy együtt kezelhessük ezt a kérdést. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tehát Európa tanács is csak 47 országban illetékes, meg kell nézzük, hogy akkor Ázsiával mit tudunk kezdeni. Hát ez ugye messze a határunkon túl mutat. Még egyszer köszönöm szépen, még egyszer elmondám, hogy március 26-a 12 óra az előtt módosítások határideje, és aztán április 23-án szavazunk. Most pedig következik a 9. napi rendi pont a fiatalok munkanélküliségének kezelése, a kilábaláshoz vezető lehetséges utak. Előadunk Emilio Menendez del és akkor kérném, hogy szóljon, hogyan képzeli a jelentését. Nagyon köszönöm, elnök asszony. Nos, véleményemben az oktatásra és az egészségügyre térek ki, elmondom, hogy bármely társadalom szempontjából ezek alapvető fontosságúak. Úgy gondoljuk, legalábbis én úgy gondolom, hogy az Európa, amely egy fejlett kontinens, mindkét terület itt Európában mindkét terület nagyon fejlett, és az elkövetkezendő generációk számára garantáltak a gazdasági válság, ez a borzalmas válság, amely az európai integrációs álmot tépi, szakítja darabokra. Ezzel kapcsolatban a jövőbeli generációk szenvedik a legtöbbet, és a, ezt a fajta bizonyosságot alássák. A vélemény lényege az, hogy a fiatalok munkanélküliségét hogyan kezeljük, és milyen lehetséges megoldásokat kínálunk az oktatást kellene felhasználnunk e cél eléréséhez. Ezt úgy fogom elérni, hogy figyelmeztetek arra, hogy jól tudom, hogy a, kö- a frakciókkal együtt egy maximális konszenzust kell kidolgoznunk, annak érdekében, hogy egy kiegyensúlyozott véleményt hozzunk létre. Mielőtt még erre a konszenzusra törekednénk, engedjék meg, hogy egy nagyon fontos témát említsek meg, az oktatást nem tudjuk felhasználni a fiatalok munkanélküliség elleni küzdelemre, hogyha nem kapja meg a megfelelő forrásokat. Olyan források kell legyenek ezek, amelyeket hatékonyabban kell elosztani, de alapban forrásokra van szükség. A csökkentések, a költségvetés csökkentés, az oktatás, a kutatásfejlesztés esetében csak csak azt éri el, hogy megakadályozza a fiatalok munkanélküliség elleni küzdelmünket, és céljainkat aláaknázza. Olyan oktatásra van szükség, amely nagyon magas minőségű, és csak így lehet bármely társadalmat továbbfejleszteni. Kérdés, hogy melyik szektort kell prioritásként kezelni a költségvetés szempontjából, például a középiskolai képzés, vagy a felsőoktatás, vagy pedig a szakképzés legyen ez a terület. Minden esetre alapvetően magát a költségvetést kell prioritásként kezelni. Az oktatásba való befektetést a nemzeti kormányok ne kiadásként kezeljék, hanem szükséges befektetésként, amelynek nem lehet felbecsülni a hosszú távú értékét. A fiatalok munkanélkülisége elleni küzdelemben a tagállamoknak nem szabad elfelejteni a rendelkezésre álló adatokat. Hogyha a fiatalok 25%-a nem dolgozik. Egyébként Spanyolországban ez 50%, ez több mint 1,2%-át jelenti az európai GDP-nek teljesen világos, hogy a különböző frakciók véleményét figyelembe veszem, megpróbálom ezeket a saját véleményembe összefoglalni. Függetlenül attól, hogy egy szöveget fogok betörteni, beterjeszteni ezzel a témával kapcsolatban, szeretném elmondani már most, hogy nagyon szoros és pozitív korreláció van az oktatási szint illetve az adott személy munkaerőpiaci teljesítménye között. A szakképzettségnek általánosságban nagyon pozitív a hatása a munkaerőpiaci teljesítményben. Hogyha valaki szakmai téren sikeres, tehát egy, az oktatási rendszert és a nagyon versenyképes munkaerőpiacot összetudja kapcsolni, számos olyan szakképesítést tudunk rendelkezésre bocsátani, amely hasznos lehet, és e, megint szeretném kiemelni a duális képzés fontosságát. A szakképesítés súlyának növelése az oktatásban nagyon pozitív hatással lehet a munkanélküliségre, illetve az iskolából való kimaradásra. Hogyha valaki szakképesítéssel rendelkezik, az igenis keres munkát magának, és általánosságban és nagyobb mértékben talál munkát, mint az általános képesítéssel rendelkező személyek. 63%-os munkanélküliség tapasztalható azon fiatalok között, akik általános képzettsége rendelkeznek, viszont a szakképesítése rendelkező fiataloknál ez az arány csak 30%. Ezért nagyon fontosnak tartom, hogy a tagállamok vállaljanak szerepet az oktatási rendszerek modernizálásában annak érdekében, hogy egy európai felsőoktatási térség alakuljon ki, amely a lehető legnagyobb teljesítménnyel működik, annak érdekében, hogy csökkenjen a fiatalkorok munkanélkülisége. A felsőoktatási térségeket nem veszik figyelembe kellően, arra törekedtem rövid bemutatómban, bevezetésemben, hogy nagyobb relevanciát adjak ennek a kérdésnek, ugyanis azt gondolom, hogy a fiatalok munkanélkülisége elleni küzdelemben a szakképesítésnek nagyon fontos szerepe van. A szövegemben egyébként az általános oktatásra is kifogok majd térni. Nagyon köszönöm, elnök asszony. Oké, okay. thank you very much. Köszönöm szépen. Kamerver kolléga asszony kért szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen, Emilio, mindazért, amit itt első elgondolásként elénk tártál. Úgy gondolom, hogy a fiatalkori, fiatal munkalőkülsége elleni küzdelem tekintetében itt elég kényes helyzetben vagyunk itt az Európai Parlamentben, hiszen jogszabályalkotás szempontjából nagyon korlátozottak a lehetőségeink. Tavaly, amikor ugye az oktatási programokról folytattunk vitát, én mindenhol, legalábbis a német nyilvánosság előtt utaltam arra, hogy azzal a kevés pénzzel, amelyel ezt a programot finanszírozzák, nem tudunk valamennyi problémára kitérni, különösen nem a fiatalok munkanélőséget nem fogjuk tudni megoldani, és egyáltalán ezt a programot nem is erre hozták létre. És hogyha mégis erre fordítanánk azt a kevés pénzt, hát az sem lenne elég ahhoz, hogy megoldjuk a problémát a fiatalok munkanélkülisége ugye Spanyolországban több mint 50%-es, hát nyilvánvaló, hogy ezt ilyen szép kis projektekkel nem fogjuk tudni megoldani, hanem megfelelő struktúrák, a képzési struktúrákkal lehet ez ellen fellépni, hogy egyáltalán valamiféle erő, előrelépés történhessen. Azt is tudjuk, hogy számos tagállamban, azt gondolom Spanyolországban és más európai országokban is, a a fiatalok esetében nem is arra van szó, hogy nem jól képzettek, hanem egész egyszerűen vannak olyan fiatalok is, akik kiváló egyetemi végzettséggel bírnak, és mégsem találnak munkát. Úgy gondolom, hogy itt más intézkedésekre van akkor szükség, mint azok esetében, akik esetleg semmiféle szakképzettséggel nem bírnak. Én továbbra is meg vagyok győződve arról, hogy az a modell, amely Németországban és Ausztriában, és talán néhány másik tagállamban is létezik, ez a duális képzési rendszer igenis hozzá tud járulni ahhoz, legalábbis nálunk hozzájárult ahhoz, hogy a fiatalok munkanélkülisége nálunk még ha magas is, aránylag a többi tagállamhoz képest mégiscsak alacsonyabb. Éppen azért azt gondolom, az ilyen bevált gyakorlatok cserére vonatkozó modellek fontos lehet. Tehát valóban fontos lenne, hogy más tagállamokban is támogassuk az ilyen struktúrák létrehozását, és ez az a pont, ahol mi, mint Európai Unió, mint Európai Parlament hozzájárulhatunk ahhoz, hogy hogy a jó modelleket felmutassuk, amelyek az egyes tagállamokban már léteznek. Nyilvánvalóan nem lehet egy egyben átvenni ezeket, de mégiscsak példaként szolgálhatnak. Jelenleg ugye nagyon sok szó esik az Európai Unióban a fiatalra fiataloknak szánt garanciáról. Én továbbra is nagyon szkeptikus vagyok. Ugye a bizottság megint csak bejelentette azt, hogy ezt a garancia eszközt e, szeretné létrehozni, de ez megint csak nem a bölcsekköve és a mindent megoldó varázsformula. Hát az, hogy most három hónapon belül minden fiatal majd munkát kap, ez, ez nem reális, hogyha nincsenek munkahelyek. Tehát, hogy hogy lehet bárkit is arra kötelezni, hogy ilyen garanciát adjon. Ausztriában ez működik, mert olyan a munkaerőpiaci helyzet, hogy ezt a garanciát e, egyszerűen be lehet váltani. Spanyolországban ezt hiába írnám le, hogy garantálom, hogy ez és az, de hogyha nincsenek munkahelyek, senki sem fog tudni eleget tenni ennek a garanciának. Én se tudok itt általános megoldást javasolni, de úgy gondolom, hogy valóban kreatívan és sok-sok gondolkodással végére kellene, járunk, végére kellene járnunk annak, hogy milyen intézkedéseket kellene összekapcsolni. Hiszen nem egyetlen intézkedéssel tudjuk ezt megoldani, hanem többféle intézkedést kell összekapcsolni, például a strukturális alapokból is lehetne különböző forrásokkal ezt támogatni. Valóban egy intézkedés csomagra van szükség. Ez tovább tart, amíg ezt kidolgozzuk, de mégiscsak meg kell vizsgálnunk azt, hogy megfelelő képzési és szakképzési struktúrák struktúrákat hozzunk létre valamennyi tagállamban, hogy hosszú távon is fenntarthatóan meg tudjuk oldani ezt a problémát. Mert egy, egy aktuális projekt lehet, hogy az adott pillanatban segít, de a következő tíz évben, vagy a jövőre nézve ez nem jelenthet megoldást. Van benne a fenntarthatóság, a megfelelő befektetések, a megfelelő struktúrák létrehozása, az lehet a kulcsa a sikernek úgy gondolom, hogy itt a pénz önmagában nem segít, és különösen nem az a csekély kis pénzösszeg, amely számunkra rendelkezésre áll, de úgy gondolom, hogy még a struktúrális alapok pénzéből is igazából csak éppen időlegesen lehetne ezt enyíteni. Ennek asszony valóban így van ez sajnos. Huber asszony a szó. Uh, thank you. Um... Köszönöm szépen. Sajnos nincsen portugál tolmácsolás, úgyhogy spanyolul fogok hozzászólni, mert jobban tudok spanyolul, mint angolul. Elnézést kérek a spanyol tudásomért. Most azt hiszem, hogy a spanyol nyelvet eléggé meg fogom erőszakolni, ha mondhatom így. Nos, két dolgot szeretnék elmondani a fiatalkorúak munkanélküliségével kapcsolatban. Ezt a drámát mindannyian ismerjük. Ez egy kulturális és gazdasági dráma is. Ez az értékek drámája. Ugyanis egy olyan generációról beszélünk, a fiatalok generációjáról, olyan emberekről, akik soha nem tettek semmit azért, hogy hozzájáruljanak a társadalomhoz. És ez pedig szociális, lélektani, kulturális hatásokkal is jár. Ezeket is értékelnünk kell. Amikor a munkanélküliségről gondolkozom, akkor mindig összezavar valami, mégpedig az, hogy mindig a munkahelyek teremtéséről beszélünk, de azt elfelejtjük, hogy egyre több és több elbocsátás történik. Tehát ha ezeket nem akadályozzuk meg, akkor teljesen, soha az életben nem fogunk annyi munkahelyet teremteni, amennyi embert elbocsátanak. Portugália, hazám, múlt héten járt ott a trojka, és az egyik intézkedés az az volt, hogy csökkentsék a dolgozók visszatérítéseit, a munkanélküliséggel kapcsolatos visszatérítéseit. Hogyha ez nem változik meg, akkor nem fogjuk tudni megoldani ezt a helyzetet. De a következőket szeretem volna elmondani, hogy a válság kihatással van az oktatásra, a költségvetésre, az oktatási költségvetésre is hatásra van, hiszen elbocsátják a tanárokat, csökken az oktatás minősége, bezárnak iskolákat, így módon a gyerekek nehezebben jutnak el az iskolába, egyre kevesebb tanár jut a diákokra, és ez nagyon káros hatással van az oktatás minőségére. A másik kérdés pedig az, amit már a kollégánk is elmondott, hogy tudjuk, hogy a munkanélküliség jelenlegi helyzetében, akinek kevesebb a képesítése, vagy alacsonyabb szintű a képesítése, annak a legnehezebb a helyzete. Ezért azt gondolom, hogy ebben a pillanatban olyan körülményeket kell teremtenünk, hogy az emberek egyenlő feltételekkel indulhassanak a munkahelyekért való versenyben. Azt gondolom, hogy figyelmet kell fordítani arra is, hogy ne tegyünk különbséget azon emberek között, akik valamilyen szakképesítéssel rendelkezhetnek, azonban vannak mások, akik az általános kultúrához is hozzáférhetnek. Azt gondolom, hogy az általános kultúra, a befogadó kultúra ebben az esetben fontos lehet. Azt gondolom, hogy a szakképesítés, illetve az általános oktatás ebben az esetben össze kell kapcsolódjanak. Nem tudom, hogy van-e arra lehetőség, hogy szóljunk arról, hogy a kulturális szektor mennyire fontos szerepet játszik a munkahelyteremtésben. Hiszen beszéltünk már a költségvetés csökkentésében, a kulturális szektorban, ez is nagyon sok, nagyon nagymértékű munkanélküliséget teremtett az ágazatban. Ezért az országoknak legalább a GDP 1%-át, illetve a költségvetés 1%-át a kultúrára kellene fordítsák. Nem csak a kulturális szektorra lesz ez kihatással, hanem gazdasági kihatással is rendelkezni fog – és nem tudom, hogy ezeket az intézkedéseket össze tudjuk-e fogni. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Verhelyen asszony két szót. Péter Kammer évet már sok mindent elmondott, de talán még úgy gondolom kihangsúlyozhatnánk azt, hogy, hogy itt nem csak az egyetemi végzettség az, ami jó képzettséghez vezet, hanem a szakképzés is jelentősen hozzájárulhat ehhez ha valóban megfelelő magas színvonalú szakképzést kínálunk a fiataloknak, akkor a fiatalok munkanélkülössége ellen jobban fel tudunk lépni, mert a szakképzés mégiscsak szorosabb kapcsolatban áll a munkaerőpiaci ipari igényekkel. A fiatal munkanélek között nagyon sokan komoly végzettséggel rendelkeznek, és úgy gondolom, hogy fontos, hogy a programok során arra is kitérünk, hogy meggyőzzük a fiatalokat arról, hogy mennyire fontos az alapképzés, az alapvető készségek és az alapvető szakképzés látogatása. És hát jó lenne, ha itt az elfáncsont toronyból az egyetemek kilépnének, és segítenek ők is abban, hogy az egyetemi végzettség megszerzése után valóban könnyebben munkához jussanak a fiatalok. Sok országban nincs ez a duális rendszer, mint Németországban, ahol valóban szoros a kapcsolat a vállalati szféra és az oktatási szféra között, hanem sokszor felmerül a kérdés, hogy, hogy máshol mennyire rugalmasak a rendszerek, a, tudnak-e reagálni a vállalati és a gazdasági igényekre. Alapvetően azonban azt kell mondanunk, hogy hogy ami képzési program fut, azokkal sem tudjuk igazából a gazdasági válságot, a, a munkahelyek hiányát igazából kompenzálni. Éppen ezért én túlzásnak gondolom ezt a fajta ifjúsági garanciát a, a, tehát nem lehet munkahelyet garantálni a fiataloknak ott, ahol nincsenek munkahelyek. Államként legfeljebb azt tudom garantálni, hogy a fiatalokat valahol elhelyezem, de hogy ez igazi munka lenne, hát ezt nem lehet garantálni, ez mindig kérdéses. Úgy gondolom, hogy sokat tanulhatunk egymásra, de hogy ha azt hiszük, hogy európai szinten meg tudjuk oldani valamennyi tagállam problémáját, hát ez úgy gondolom túlzás, hiszen nagyon-nagyon csekélyek a lehetőségek és a forrásunk, ezt nem tudjuk teljesíteni, de újra és újra sürgetni tudjuk azt, hogy bevált legjobb gyakorlatokat vizsgáljuk meg az egyes tagállamokból, ezeket össze kell hasonlítani. Németországban ez az igény nincs mindig meg, hogy más országokban is tekintsünk, de igazából valóban ez a helyzet, hogy, hogy sokat lehet tanulni abból, ami máshol már esetleg működik. Itt valóban impulzusokat, összezést tudunk adni arra vonatkozóan, hogy, hogy a tagállamok dolgozzanak azon, hogy, hogy ennek a fiatal generációnak adjanak perspektívát és, és önbecsülést, lehetőséget arra, hogy fent tudják magukat tartani, mert ha ez a perspektíva nincs még, ez hosszú távon nagyon káros lehet Európára nézve, és ezért kell továbbra is foglalkoznunk ezzel a témával, és fel kell hívni a tagállamokat arra, hogy tegyenek valamit, és mindenki egy kicsit tekintsen a saját határain túlra is, oda, ahol valóban jól működik a képzés. Köszönjük szépen! E, temat dotyczący przeciwdziałania bezrobociu. Boris úr, köszönöm szépen. A fiatalok munkanélkülisége elleni harc egy kicsit arra emlékeztet, amit általánosságban lefolytattunk a fiatalok jövőjéről, és itt a görög kolléga megjegyzésére szeretnék utalni. A különböző tagállamokban különböző rendszerek működnek, és nincsen olyan univerzális csomag, olyan univerzális megoldás, amit mindenhol elfogadhatnánk és mindenhol alkalmazhatnánk. A fiatalokkal kapcsolatos politikák, a fiatalok munkanélküliségével kapcsolatos politikák különbözőek. Ez egyébként általában nem is egy minisztériumhoz tartozik, és nem is egy stratégiát érint csak, hanem több minisztériumot és több stratégiát. A fiatalok munkanélkülisége felvett oktatási kérdéseket, egészen az általános iskolától kezdve, aztán felvett szakképzési kérdéseket, felvett iskola rendszerbeli kérdéseket, felvett továbbképzési kérdéseket, hiszen nem akar ugye mindenki feltétlenül egyetemi tanulmányokat folytatni, vannak, akik sokkal hamarabb szakmát szeretnének találni. Tehát nagyon sok minisztérium és nagyon sok politika bekapcsolódik, és be is kell, hogy kapcsolódjon a fiatalok munkanélküliségéről szóló vitába. Barozó és az utolsó európai csúcs különösen sokat szólt a fiatalok munkanélküliségéről. De nagyon fontos az, hogy a remek és szépen csengő szlogeneken kívül valami történjék is végre. A tagállamoknak természetesen megvan az igen konkrét kompetenciájuk a fiatalok munkanélküliségével kapcsolatban. Elvárható lenne minden egyes európai tagállamtól, különösen Portugáliától és Spanyolországtól, ahol 60-70 százalékos a munkanélküliség a fiatalok körében, hogy sokkal keményebben lépjenek fel. Tehát valami nem működik Portugáliában és Spanyolországban. Németországban, ahol 10%-os a fiatalok munkanélkülisége, nyilván más jellegű szintű és mélységű intézkedésekre van szükség, mint az ibériai félszigeten. Minden esetre tagállami szinten minden lehetőséget meg kell ragadni, és ráadásul a strukturális alapokból elérhető pénzeket is fel kell használni annak érdekében, hogy segítsünk a fiataloknak. Mielőtt európai parlamenti képviselő lettem, otthon a régiómban azon dolgoztam, hogy olyan intézményeket, iskolákat, laboratóriumokat hozunk létre, amelyek valódi készségekkel ruházzák fel a fiatalokat. Így a fiatalok, amikor kilépnek az iskolarendszerből és szeretnének belépni a munkaerőpiacra, rendelkeznek a megfelelő készségekkel. A startupok is rendkívül fontosak, és általánosságban azt az üzenetet kellene eljuttatnunk, hogy a rendelkezésre álló pénzeket a lehető leghatékonyabban kellene felhasználni. Nem lehet ezeket a pénzeket akármilyen képzésre elkölteni, hanem csak és kizárólag azokat a programokat szabad ezekből az európai pénzekből támogatni, amelyek már bizonyítottak európai szinten. Aztán itt van a mobilitás kérdése is. 2005-ben, miután Lengyelország csatlakozott az Európai Unióhoz, nagyon komoly munkanélküliségi rátával kellett szembenéznünk. Aztán két millió lengyel talált munkát máshol, Nyugat-Európában. Legtöbbjük fiatal volt, és nagyon sokan Írországba és az Egyesült Királyságba mentek. A fiatal spanyolok és a fiatal portugálok nyilván, hogyha otthon nem találnak lehetőséget, akkor el fognak menni, és máshol fognak munkát keresni. A munkaerőpiac nyitott az Európai Unión belül, úgyhogy a portugál és spanyol fiatalok egyszerűen el fognak menni. Természetesen manapság a fiatalok már nem nagyon maradnak szülőfalujukban, szülővárosukban, sokkal jobb lehetőségeik vannak sokszor más tagállamokban, is élnek is ezekkel a lehetőségekkel. Mind az Európai Bizottságnak, mind pedig a tagállamoknak megfelelő csomagot kell elfogadniuk. Panajotova. Panajotova kolléga kapja meg a szót. Köszönöm szépen, sajnos nincsen bolgár tolmácsolás, úgyhogy franciául fogok hozzászólni. Amikor a fiatalok munkanélküliségéről beszélünk, és megnevezzük azokat a tagállamokat, ahol ez különösen nagy problémát okoz, akkor három alapvető kérdést kell feltennünk, hogy egyáltalán mik voltak az okai a jelenleg kialakult helyzetnek. Az első kérdés az, hogy a tíz legjobb egyetem közül csak három európai egyetem szerepel, és egyébként mindegyik az Egyesült Királyság területén található. Az öt leg legképzette vagy legtanultabb nemzet között csak egyetlen Európai Uniós országot találunk. Vajon miért van ez? És miért van az, hogy az Európai Unióban két millió betöltetlen állás van, és mégis hihetetlenül magas a fiatalok munkanélkülisége? Hát mindez azt jelenti, hogy ezek a fiatalok nem azokkal a készségekkel rendelkeznek, amivel be lehetne tölteni ezt a két millió állást. Versenyképesebbnek kellene lennünk a munkaerőpiacon, mint ahogy ezt a kollégám is elmondta már az imént, és az oktatást sokkal jobban kellene igazítani a munkaerőpiac elvárásaihoz és igényeihez a fiatalok 55%-a jobban szeretne alkalmazásban dolgozni, mint vállalkozóként dolgozni. Tehát a vállalkozó szellem nem feltétlenül jellemzi ma a fiatalokat. Itt tehát erre nem nagyon számíthatunk, hogy munkahelyeket teremtsünk, réget hozzunk létre. Így a fiataloknak sokszor nehézséget okoz az, hogy bekapcsolódjanak a munkaerőpiacra tehát a vállalkozó szellem alacsony, pedig ez nagyon fontos lenne a fiatalok számára. Egy következő potenciál abban rejlene, hogy nyitottabbá és átláthatóbbá tesszük a munkaerőpiacunkat. És a harmadik kérdés, amit szeretnék feltenni, az az, hogy bár az európai gazdaság a legnagyobb gazdaság a világon, mégiscsak azt látjuk, hogy a tagállamok gazdasága csökken világviszonylatban vagy gazdaságának jelentősége. A tíz legnagyobb európai piac közül csak négy európai van, és 2050-re már csak Franciaország és Németország lesz benne a világ tíz vezető gazdaságában, a kilencedik és a második helyen. Mi? A társadalombiztosítási rendszereket is át kell alakítanunk, ugyanis folyamatosan növekszik a 65 év fölöttiek aránya, a fiatalok aránya viszont csökken. Tehát egyre kevesebben dolgoznak, és ez is le fogja majd lassítani a gazdasági fejlődést és az egyfőre jutó GDP-t, valamint a versenyképességet. Az Európai Uniónak világszinten versenyképesebbé kellene válni, de ehhez erre a három kérdésre megfelelő választ kell találni. Köszönöm szépen, itt most nagyon sok kérdést és javaslatot hallhattunk, amelyeket Emilio kollégánk biztosan bele fog dolgozni a szövegébe. A két német kolléganőnek szeretném még itt csendben mondani, hogy meg kell tanulnunk egymástól tanulni, tehát hozzá csatlakozni, Itt nem, nem az a megoldás, hogy mindenki kapjon egyetemi diplomát. Ugye hallottuk, hogy hát 40 százalék szerezzen egyetemi diplomát, tehát ez engem csak fölbosztatott, nincs szükség ennyi diplomásra, mint ahány szerelőre, vízszerelőre, vagy burkolóra vagy villanyszerelőre szükség van. Rengeteg ilyen munkerőre lenne szükség, de őket ki se képezzük, mert a társadalom úgy véli, hogy ezek alantos munkák, és a szülők inkább azt mondják, fiam, ne tanulj ilyen szakmát, mindenképpen érettségézze, de hát ez egy őrület. És Németországban van egy rendszerünk, és nem mondom azt, hogy Németország a világ teteje, de hát így van ez Ausztriában és Hollandiában, és nálunk úgy van az, hogyha valaki egy szakmát tanul, kétkezes szakmát a duális rendszerben, akkor az az aktuális szakmát összekötik az egyéb tanulnivalókkal, például nyelvképzéssel is. Tehát akkor egy valódi képzést, elméleti képzést is kap, és még tovább is tanulhat, hogyha szeretne. És aztán akár egy mérnöki kart is eh, látogathat. Ez egy más képzési út, de még ebből is tovább képezheti magát. Nagyon sok a lehetőség, de nagyon kevés az olyan politikus, aki valóban előrelátóan gondolkodik. 29 éve vagyok tagjának a parlamentnek, és a 90-es évek elején ebben a szakbizottságban a, még amellett kardoskodtam, hogy a duális rendszert egyáltalán um, vegyék figyelembe, gondolkodjak el rajta, de nem történt semmi. Emilio most tehát összeállítja a jelentését, és az áll ott, hogy ifjúsági garancia, mint a fiatalok munkanélküliségének eh, kezelési módja. Amikor a bizottságtól kaptuk ezt a javaslatot, én nem tartottam ezt jönnek, nem is hirdettem ezt nagyon a választók körzetemben, mert még ha lenne is pénzünk, magával a pénzzel nem lehet ezt megoldani, más rendszerekre van szükség. És hogyha ha fiatalokat megképeztük, akkor uh, munkahelyeket kell számukra találni. De hát Spanyolországot megnézzük, nincs munkahely. Tehát a mi jelentésünkben is utalni kell arra, hogy az oktatás program, az Európai Parlament, vagy az Európai Unió segít segítséget nyújthat, de hosszú távon kell igazság szerint a struktúrális alapok forrásaiból munkahelyeket teremteni a KKV-kban, eh, elhelyezni a fiatalokat. Talán a duális rendszert Spanyolország is átveszi majd, mert ezen a területen tudnak majd munkát kínálni a fiataloknak. Tehát más területekre is ki kell tekintenünk a, az óriási költségvetésüket bele. Ha most Görögországra, Spanyolországra, Ciprusra gondolunk, amelyek valóban nagyon súlyos problémákkal küzdenek, tudom, hogy a struktúrális alapokat lesett, nem tudják a társfinanszírozást garantálni. Hát akkor könyörgöm egyszer, tekintsünk el a társfinanszírozásra, és valóban a pénzt akkor célzottan ilyen projektokba uh, forgassuk, és akkor valamit tennénk az ifjúsági garanciáját, nem csak szép szavakat hangoztatnánk itt. Szeretnék még egy példát említeni, amely ezen a héten rendkívüli módon felizgatott. A, a német-francia határ közelében lakom, és a túloldalon Franciaországban nagyon sokan egy német nyelvjárást beszélnek, talán még a nagymama, a gyerekek egy kicsit néhány szólt. De a szervidéken, ahonnan származom, ott egyszerűen kevés olyan fiatal van, aki szakmát tanulna. Azonban a másik oldalon, a francia oldalon nagyon sokan szeretnének szakmai képzésben, szakképzésben részt vett. Például, vegyük most például a fodrászok képzését. A francia fiatalok nagyon szívesen tanulnának, tanulnák ki a fodrász szakmát, és a németországi fodrászmesterek nagyon szívesen vennének föl gyakornokokat, de nem tehetik meg azt, mert akkor uh, mégiscsak mások kellene adózniuk ott, ahol iskolába jártak a fiatalok. Én ezt nem értem. A francia prefektussal tizenének múlva találkozni fogok, mert úgy gondolom, hogy ez tényleg nem logikus, ezt nem értem. Ott nincsenek képzési helyek, de nálunk mégsem lehet képezni ezeket a fiatalokat, mert más a rendszer, és az adózást nem tudják megoldani megoldani. A szénfodrászom azt mondta, hogy én nagyon szívesen adóznék még akár, de nincs megoldva ez a dolog, nincs összehangolva a két rendszer. Egyszerűen ezek a nemzeti sajátosságok megőrítik néha az embert, és hát én megpróbálom tényleg ott helyben megoldani ezt a kérdést. Én most addig fogok utána járni a dolognak, amíg kézzel nem tudom fogni a legújabb fodrászínos, és el nem tudom vinni a német kereskedelmi kamarához. De hát a politikusaink mi is politikusok vagyok, ezért mondhatok rosszat a politikusokra. Tehát a politikusok nagyon szép szavakat hangoztatnak, de amikor cselekedni kell, akkor nem túl kreatívak. Tőlünk tanulhatnának egy tekintetben. Hát akkor elmondtam én is, amit el akartam mondani. Emilio, szeretnél te is még szólni? Dankeschön, Presidente. Nagyon köszönöm, elnök asszony. Nos, a te megjegyzéseiddel fogom kezdeni, ugyanis Látom, hogy nagyon lelkes vagy, és nagyon elragadó is, mert nagyon furcsa helyzet ez, amit az elnök asszony felvetett, ez a határon átnyúló vagy határ közeli helyzet. Tehát, hogy a franciák még a fodrászatban is a saját stílusokat exportálni akarják Németországban, De pontosan rámutattál arra, hogy nincs valódi Európai Unió, hiszen nincsen adóunió. Ebbe a témába nem fogok most belemenni, mert nem erről beszélünk most, de teljesen egyetértek veled, és ezt más jelenlévők is említették, hogy a szakképzés témája nem olyan téma, amit szégyelni kell, hanem a szak, megfelelő szakképesítés igenis presztíst jelent, és emellett ki kell állnunk, a szakképesítésnek nem szabad gettóvá válnia, gettósodnia. El kell magyaráznunk, hogy ha valaki szakképesítésben, szakképzésben vesz részt, az nem valami megalázó dolog az adott személy számára ahogyan az elnökasszony is elmondta ezen kívül, még ott van a lehetőség, hogy a későbbiekben az egyik lépcsőfogról feljebb lépjen a következőre. Petra, tudom, hogy nagyon bonyolult a helyzet, jogalkotási szempontból is szükség van a megfelelő struktúrákra, jogszabályokra. A duális rendszerről mindannyian beszéltetek, sokkal logikusabban, ahogyan a német kolléganők ezt a témát nagyon-nagyon jól ismerik, hiszen ennek Németországban nagy hagyománya van, aztán ott van a fiatalokra vonatkozó garancia. Igen, működik ez, akkor, amikor működik, hogyha van felkínálandó munkahely. De úgy tűnik, hogy egy csomószor nem ez a helyzet, ördögi körről beszélhetünk, hiszen a fiatalkorok korúak munkanélküliség ellen küzdünk, viszont nincsen munkahely, amit felkínálhatnánk nekik. Hüber kolléganő sajnos már nincs itt, illetve Huber kolléga, bocsánat, és szeretnék neki gratulálni a kitűnő spanyol tudásához. Egy kulturális drámáról beszélt, és tökéletesen igaza van ebben. Lélektani problémáról beszélünk, a személy magába roskadásáról, Szólt aztán a az oktatók, a tanárok elbocsátásáról, arról, hogy az oktatás színvonala emiatt csökken, illetve a tanár-diák közötti kapcsolat is romlik. És arra emlékeztetném őt is, hogy arról szólt, hogy nem kell elítélni azokat, akik szakképesítésben vesznek részt. Megint ezt mondom, hogy nem kell úgy tekinteni a szakképzésre, mint egyfajta gettóra. Ferhelyen asszony is kiment már, természetesen a minőségi szakképzés igenis hozzá segíthet a munkanélküliség elleni küzdelemhez. Megint csak el kell magyarázni, hogy a szakképzés nem megalázó, nem alacsonyabb minőségű, Az eredeti hozzászólásomban erre nem tértem ki, de természetesen nagyon helyes és szükséges, hogy megfelelő kapcsolat alakuljon ki az egyetemi világ és a munka erőpiac között. Spanyolországban ezt ne felejtsék el, nagyon fejlett szektorokkal rendelkezünk. Például van egy konkrét alapítvány, amely az egyetem vállalat alapítvány nevet kép, viseli, és pontosan ezt a kapcsolatot igyekszik megerősíteni. Lassan akkor befejezem, amit Boris kolléga mondott. Természetesen nincsen olyan egyetemes intézkedéscsoport, amelyet minden országban alkalmazhatunk, és nem tudjuk a munkanélküliség elleni küzdelmet egyetlen minisztériumból levezényelni hiszen ez a helyzet nagyon sokszínű, ezért arra kell kérni a kormányokat, szerintem nem kérni, hanem követeljük meg igenis a kormányoktól azt, amit ön is kifejtett. Természetesen nagyon helyes támogatni azokat a vállalatokat, amelyek innovatívak, és ne pazaroljuk el a pénzünket azokra a vállalatokra, amelyek nem azok. Ne felejtsük el, hogy amikor említette kollégánk azt a tényt, hogy hogyan lehet, hogy hogyan hagyják el az országot a képzett fiatalok, mondjuk Lengyelországot ön említette, Spanyolországban eddig nagyon jelentős szintű egyetemi képzés volt, kitűnő diplomásaink vannak, de a gond az, hogy Véleményem szerint ez ugyan nem jelenti azt, hogy akadályozzuk meg Európában a munkaerőpiaci mobilitást, de nem csak Spanyolországban, hanem bármely más országban és arra kell törekedni, hogy a magasan képzett fiatalok ne hagyják el az országot, vagy Európát. Illetve itt most Európára gondolok, nem annyira a konkrét országokra. Hogyha magamról beszélek, akkor azt gondolom, hogy európai polgár vagyok, spanyol származású. Igenis azt akarom, hogy egy érdekközösséget alkossunk. Judy Merkis, egy szocialista kolléganőnk, a következőket mondta nekem a minap. Azt szeretném, hogyha spanyol tanárok, műszaki dolgozók elmennének Hollandiába, és elmagyaráznak, hogy hogyan alakult a spanyol oktatási rendszer, amely elérte, hogy több száz spanyol nő, biológus, vegyész, mérnök holland vállalatoknál dolgozik, és nagyon hatékonyan. A kedves kollég, Panajotova kolléganőnek is azt mondom, hogy igen, az európai egyetemek színvonala viszonylag alacsony színvonalat, nem azt akarom mondani, hogy alacsony, hanem hogy nem vagyunk a legelső egyetemek között, itt nem csak a saját munka lehet fontos, hanem a mások által elvégzett munka is. Most már lassan tényleg befejezem, elnök asszony. A harmadik kérdésre is válaszolnék, hogy Miért lassult le az európai gazdaság? Hát nem itt a szakbizottságban kell ezt eldöntenünk, de gondoljunk Kínára, és hogy mit jelent ott a konfrontáció. Elnök asszony, nagyon köszönöm türelmét, illetve a többiek türelmét is, és hát akkor várom majd a módosítókat, hozzászólásokat. Vielen Dank! Köszönöm szépen! Örömmel tekintünk jelentésed elébe, úgy gondolom ma igen, csak élénk vitát folytatunk erről a témáról. Nem mindig kerül ilyesmire sor egy jelentés beterjesztése előtt. Ez az is mutatja, hogy mennyire fontos számunkra ez a téma, és hát szeretnénk, hogyha még hasznosabbak lehetnénk, ha még többet tennénk, mi, tehetnénk, mint amennyit csekély forrásaikkal tenni tudunk, de hát mégiscsak a tudásunk, az ismereteink is talán segíthetnek ebben a kérdésben. Talán a bizottságot is még megkérdezhetnénk, hogy kíván-e szólni? Nem, ma nem, majd, ha már kész lesz a szöveg. Köszönöm szépen, akkor jön a tízes napi rendi pont az Európa Kulturális Fővárosai Kezdeményezése irányuló uniós fellépés a 2020-2033 közötti évekre. Márkó Skúria az előadója, az ő feladat, hogy ezt a nehéz ter, erre a nehéz terepre bevezessen bennünket. Ugye 2019-ben a kulturális fővárosokra vonatkozó rendszer jelenlegi szabályozása megszűnik, de ugyanakkor ugye hat év el a, az adott kulturális főváros életbe lépése előtt már kiválasztjuk a városokat, ezért fontos, hogy 2020-ra és már minél hamarabb a szabályozást meg tudjuk teremteni, hogy minél hamarabb az erre vonatkozó fővárosokat is ki tudjuk nevezni. Amikor a bővítésre sor került 2004-ben, akkor a miniszter tanács ugye addig mindig csak egy-egy város jelölt ki, mi akkor 2004-ben azt mondtuk, hogy legyen egy kulturális főváros egy régi és egy új tagállamban is, tehát legyen két kulturális fővárosuk, úgy gondolom ez a modell bevált. Most meglátjuk, hogy a bizottság mit javasolt a további évekre, és hogy Márkusz Kuria a kollégánk mit szól ehhez. Öné a szó. Presidente, mi, mi... Köszönöm szépen, köszönöm szépen, elnök asszony. Engedjék meg, hogy először a szakbizottságunk titkárságának mondjak köszönetet, illetve a PPS kollégáknak, akikkel együtt dolgoztam ezen a szövegen. Mindenkitől nagyon sok támogatást kaptam, mindenki rendkívül türelmes volt velem, mert én elég fura ritmusban dolgoztam, elég sűrűn haza kellett utaznom Olaszországba belpolitikai ügyek miatt, de tényleg mindenki nagyon türelmes volt, úgyhogy azt hiszem, hogy jó munkát tudtunk elkészíteni. Nem hiszem, hogy be kellene mutatnom igazából ezt a rendeletet. Hát itt van a szöveg, itt vannak a módosító indítványok, ezeket most nem fogom részletesen elmondani, inkább csak néhány általános megjegyzést fog megosztani a kollégákkal. Szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak, mert igazából megegyezésre jutottunk. A bizottság javaslatával kapcsolatban a legutóbbi ülésen, amikor először beszéltünk erről a témáról, akkor már elmondtuk, hogy a bizottság javaslata jó kiinduló pont. A megközelítés, amit a bizottság javasol, szintén elfogadható. Mi csak néhány nagyon kicsi módosítást szeretnénk kérni, tehát a munka alap jó, a bizottsági javaslat jó, és az egyetértés általánosnak mondható a szöveggel kapcsolatban. És akkor most nézzük, hogy hol szeretnénk mégis módosítani a szövegen. Úgy véljük, hogy az Európai Kulturális Fővárosnál fontos célként kell megjeleníteni azt, hogy közös gyökereink vannak itt Európában, ez rendkívül fontos számunkra de ezt nem valami rettenetesen elvont, ideális módon kellene megjeleníteni, hanem valamilyen konkrét kézzelfogható módon. Tehát az európai kulturális fővárosok jól tükrözhetik Európa közös gyökereit, Európa közös kulturális értékeit, tehát valahogy az Európai Kulturális Fővárosi címmel a közös európaiságunkat kellene erősíteni. Na de ezt hogyan lehet elérni? Ezt próbáltuk a módosító indítványokban egy kicsit hangsúlyosabban megjeleníteni. Gondolom, hogy az én hozzászólásom után lesz majd vita a módosítókról, és lesznek majd további módosítók is a kollégák részéről. Amikor ezek a módosítók elkészültek, akkor már elmondtam, hogy megpróbálom funkcionálisabbá, gazdagabbá tenni ezt a jelentést, tehát nyitott vagyok a módosítókra. Először is úgy gondoltuk, hogy hangsúlyozni kellene annak fontosságát, hogy egy civil társadalom hatékonyabban bevonásra kerüljön az egész folyamatba. Tehát az Európai Kulturális Főváros kezdeményezés egész folyamatába jobban be kellene vonni a civil társadalmat. az Európai Kulturális Fővárosi kezdeményezés mindig gazdagabbá és jobbá vált, amikor önkéntesek, civil szervezetek és egyéb érdekelt felek, akik a kultúra területén dolgoznak, részt vettek ebben a projektben. És minél hamarabb beléptek a projekt megvalósításába, annál sikeresebb volt az Európai Kulturális Főváros kezdeményezés végrehajtása. Tehát ez már egyértelmű, minél hamarabb be kell vonni a civil társadalmat a munkába. Van még egy pont, ez nem igazán formális jellegű megjegyzés, de mégis fontos. Ez a határmenti régiókra vonatkozik, és az Európai Unióhoz közeleső szomszédos régiókkal áll kapcsolatban. Tehát itt vannak ezek a szomszédos területek, vagy szomszédos zónák, ezt mindenképpen nagyon fontosnak tartom. Többen is elmondták a kollégák közül, hogy a tagállamok közül nem mindegyikben valósul meg a regionális leosztás. Tehát, hogyha mindenképpen régiókról beszélünk a szövegben, akkor ez bizonyos tagállamok számára nehezen lesz megvalósítható. Tehát beszéljük inkább zónákról, mint sem régiókról. Aztán van a bizottságnak még egy megjegyzése, az európai dimenzió. Ezzel kapcsolatban is szeretnék hozzászólni. Az európai dimenzió valóban nagyon fontos, ezt kell elsősorban figyelembe venni, amikor kijelölünk egy kulturális fővárost. De ezt az európai dimenziót ki kellene egészíteni valamivel. El kellene mondanunk azt is, hogy a kulturális főváros cím az adott évben olyan politikákat és programokat kell, hogy megvalósítson, amelyekben az Európai Unió, amelyekben az Európai Unió is részt vesz. Tehát a kulturális dimenzió fontos, de az Európai Unió részvétele is fontos ezekben a programokban. Ez pedig hozzájárul az európai alapok megfelelőbb felhasználásához is. Tehát azok a városok, amelyek elnyerik a kulturális főváros címet, sokkal több Európai Uniós támogatást kaphatnak, nem csak kulturális területen, hanem egyéb területeken is, és ezeket a lehető leghatékonyabban kell felhasználniuk. Amikor a legutóbbi alkalommal beszélgetünk erről a témáról, akkor több kolléga is elmondta, hogy sokszor finanszírozási nehézségekbe ütköznek a kulturális fővárosok. Tehát nem elég odaítélni a címet, és elfogadni az ezzel kapcsolatos programokat, hanem ezekhez megfelelő finanszírozást is kell biztosítani. Ezért jó lenne, hogyha átláthatóbbak lennének ezek a projektek, hogyha tényleg megvalósulhatna minden beruházás, és akkor továbbra is profitálhatna az adott város ebből az Európai Kulturális Főváros címből. Voltak olyan európai kulturális fővárosok, amelyeknél megjelentek ezek a finanszírozási problémák. Máshol kevésbé. Voltak olyan kulturális fővárosok, amelyek maximálisan elégedettek voltak ezzel az Európai Kulturális Főváros címmel, mert intelligens, okos módon ki tudták használni az ebben rejlő lehetőségeket, itt főleg a kisebb városokra gondolok, tehát ők maximálisan elégedettek voltak ezzel a címmel. Az is nagyon fontos a kulturális fővárosok esetében, hogy ne csak a kulturális ágazatot tudják bevonni, hanem a kutatásfejlesztést, az oktatást és a környezetvédelmet is segíteni tudják a kulturális főváros cím megvalósításakor mert ezek a városok csak akkor lesznek valóban méltóak a kulturális főváros címre, hogyha ezt fenntartható, szociálisan elfogadható és környezetbarát módon tudják megvalósítani. Természetesen problémák vannak, szkeptikus vélemények vannak, azzal kapcsolatban, hogy mikor ki kapja meg a kulturális főváros címet. Egyébként a címet ugye sokkal hamarabb odaítélik, mint hogy megkezdődne az adott kulturális főváros program. Ezért politikai szempontból nagyon fontos, hogy fenntarthatóak legyenek ezek a döntések, hiszen annyira sok idő telik el a cím odaítélése és a kulturális főváros program megvalósítása között, hogy közben lehetnek politikai változások az adott tagállamban, és nem szabad, hogy ezek a kormányváltások vagy politikai erőviszony változások megakadályozzák vagy lelassítsák a kulturális főváros már folyamatban lévő projektjeit. Tehát az a város, amely elnyeri a címet, mindenképpen a politikai orientációtól függetlenül végre kell, hogy tudja hajtani a projektjeit. A bizottság többször utalt a kommunikációs stratégiára is, mi ezt kommunikációs és marketing stratégiának szeretnénk elkeresztelni. Ugyanis úgy gondoljuk, hogy mind a kettő nagyon fontos. A kommunikáció is fontos, természetesen ezt nem vagyunk kétségbe, de Valódi és erős marketing tevékenységet is kell folytatni az Európai Kulturális Fővárosi cím mellett. Az Európai Unióban is, meg az Európai Unión kívül is, sőt, azt mondanám, hogy még erősebben az Európai Unión kívül, hiszen ez növeli az Európai Unió ismertségét, elismertségét és jó imidzsét az Európai Unión kívül eső területeken és minden egyes európai kulturális főváros tervnek úgy kellene végződnie, hogy a városok elégedettek azzal, hogy nagyon széles tömegeket fogtak meg ezzel a címmel. Szeretnék néhány szót szólni a zsűriről is, amely odaítéli ezt a címet. Itt vannak ugye bizottsági képviselők, és nagyon jó lenne, hogyha a tagállamok által kijelölt megfigyelők is részt vehetnének ebben a zsűriben. Úgy vélem, hogy ez nagyon fontos lenne a tagállamoknak. És ez fontos lenne a tanácsnak is, hiszen akkor így a tagállami képviselőkön keresztül a tanács is részt venne a zsűri munkájában, nem csak és kizárólag a bizottság. Tehát úgy gondoltuk, hogy a zsűriző testületbe a tagállamoknak is kellene delegálniuk megfigyelőket. Ezek a megfigyelők részt vennének az értékelési munkában, és hogyha bizonyos kérdéseket tisztázni kell, akkor nagyon is jól jönne, hogy a szakértői testületben lennének tagállami képviselők, akik tényleg ismerik a helyzetet, és akik választ tudnak adni a felmerülő kérdésekre. Azon is elgondolkodtunk, hogy a bizottsági felülvizsgálatot talán nekünk is uh, egy kicsit szorosabban kellene kísérnünk, Maga az egész kiválasztási és odaítélési folyamat rendkívül hosszú folyamat. Tehát, hogyha ezt jobban nyomon követnénk, az mindenképpen hasznos lenne. Nyomon kell követni már azt az időszakot is, amely az odaítélést megelőzi, és utána természetesen magát az, a cím odaítélésének a folyamatát és a végrehajtást is. Olyan struktúrákat kell létrehoznunk, amelyek lehetővé teszik a folytonosságot a cím viselésével vagy elnyerésével kapcsolatban. Köszönöm szépen, nem szeretnék túlzottan sokat beszélni erről a témáról, úgyhogy eh, már csak annyit fogok elmondani, hogy nagyon örülnék annak, hogyha a kollégák elmondanák a véleményüket az Európai Kulturális Fővárossal kapcsolatban. Várom konkrétan a többi frakció véleményét, és azzal zárom a hozzászólásomat, hogy mindenki előtt ott van a jelentés, ennek a részleteit nem fogom elmondani, mindenki elolvashatja, hogyha kívánja. Úgyhogy köszönöm szépen, várom a kollégák megjegyzéseit. Marie-Thérèse. Köszönöm szépen, Marie-Thérèse-nek adom meg a szót. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony, és szeretnék gratulálni Markónak ehhez a jelentéshez, szeretnék gratulálni a munkájához. Tudom, hogy nagyon nehéz körülmények között kellett dolgoznia, mert hogy az olasz politikai helyzet arra kényszerítette őt, hogy többször, hozzá, többször hazamenjen. Ennek ellenére nagyon jó és teljes ez a jelentés. Meg vagyok győződve arról, hogy az Európai Kulturális Főváros kezdeményezés siker, különböző szinteken természetesen és különböző aspektusokból nézve, de ez igenis sikertörténet. És erről mindannyiunknak meg kell győződnünk. Az Európai Kulturális Főváros cím nagyon sok város teljesen átalakított, és az Urban Intergroupban, amit elnökölök, legutóbb beszéltünk az Európai Kulturális Főváros címről, hogy ez városfejlesztési szempontból milyen előnyökkel jár. Glasgow-ban például 90-ben, amikor elnyerték a kulturális főváros címet, akkor ez egy teljes ipari tevékenységében leállt város volt, és sikerült újraindítani az életet, aztán Lille-ben, 2004-ben, Marseille-ben, ebben az évben szintén ugyanezt láttam. Tehát az európai kulturális főváros egyfajta motor volt, ami újraindította ezeket a városokat, sőt, Márszejben nem csak a város, hanem az egész régiót. Így az ott dolgozó művészek, jobban meg tudták ismertetni művészi tevékenységüket, és természetesen nem csak a művészetről beszélek, hanem a városfejlesztésről is, és mint mondtam, Marseille esetében ezek a pozitív hatások kiterjedtek a Marseille körüli vidéki területekre is. A gazdasági és politikai szereplőknek is össze kell fogniuk, emellett az óriási hozzáadott értékkel bíró program mellett. Ez nagyon vonzóvá teszi a városokat, és az ezzel kapcsolatos problémákat Márko is felvetette. Marseille-ban a Marseille Provence régió címet viseli ez a projekt, tehát ennek valóban nagyon komoly kihatása volt Marseille-re nézve. Nagyon sok ipari épületet felújítottak, a régi kikötőt felújították, és ezek a helyek ezek a helyek megmaradnak a márszeiek számára. Felépítettek egy új auditoriumot, koncerttermet, amit természetesen a márszeiek továbbra is használhatnak. Ez csak, egy néhány, ez csak néhány példa arra, hogy milyen hosszú távú fejlesztések indultak el. Dominik Vasztó egyébként a polgármester Márszejben, aki maga nyitotta meg ezeket az ünnepi eseményeket. Tehát ez egy olyan projekt, aminek valóban európai dimenziója van, és amely az európai kultúrát középpontba helyezi, de beszélünk kulturális projektekről, az intelligens fejlesztésről és a fenntartató fejlődésről, a befogadó fejlődésről is, mert ezek a programok mindenkihez szólnak, és mindenkit megpróbálnak bevonni a programokba. Alapvetően kulturális programról van szó, de ez mégiscsak egy területi jellegű program, ami szintén fontos dimenziója a programnak. És egyetértek azzal, amit Márko elmondott, hogy ugye a 2004-ben létrejött kezdeményezések 2003-ban valósulnak meg, tehát tényleg hosszú idő telik a cím elnyerése és a program megvalósulása között, közben lehetnek politikai változások, és nagyon fontos, hogy a terveket ezek a választások ne sodorhassák veszélybe. Maga a terv Márszely esetében egészen Ártól Exxon Provenceig terjedt, összesen 100 várost, községet foglal magába, itt két millióan élnek, tehát ennek nagyon komoly dimenziója van ennek a Márszei programnak. És attól függetlenül, hogy némi pénzt adunk az Európai Kulturális Fővárosnak, ami nem olyan sok pénz, összesen a strukturális alapokból még 600 millió eurót lehetett lehívni, a Federből és az Európai Szociális Alapból, amelyekkel e körül a projekt körüli kisebb projekteket lehetett még finanszírozni. Tehát mindenkinek azt javasolnám, hogy menjen el a kulturális fővárosokba, és lássa azt a vetett hatást, amit jelent ez az Európai Kulturális Főváros. Tehát itt van ez a 365 nap, amikor csillog és fénylik ez a város, de utána is megvan az európai hozzáadott érték ebben a projektben. Boris pedig kapja Przyglądam się e, chyba najważniejszemu projektowi w, w dziedzinie kultury. Köszönöm szépen. A kultúra tekintetében a Kulturális Főváros projekt a legfontosabb projekt az Európai Unióban. Nézem ezt a projektet, vizsgálom ezt a projektet. Azóta, hogy ez 1985-ben létrejött. A görög kulturális miniszter javaslata volt az eredeti javaslat, ami azóta már nagyon sok változáson keresztül ment. Jelenlegi stádiumában az Európai Kulturális Főváros projekt talán nem is szorul már túlzottan nagy átalakításra, én úgy vélem, hogy ez jól működik most, ahogy működik. Megpróbáltam én is megvizsgálni, hogy mekkora hozzáadott értékkel bír a különböző városok esetében a kulturális főváros cím. Úgyhogy Márkóval szeretnék néhány gondolatot megosztani ebben a tekintetben. Azzal egyetértek, hogy alapvetően ez versenyhelyzetet teremt, hiszen itt vannak a városok, amelyek egymás ellen versenyeznek a kulturális főváros cím elnyerésében. De ez pozitív verseny, és mivel sokkal hamarabb elnyerik a címet, mint hogy megvalósulna a projekt, a városoknak van elég idejük arra, hogy a projekteket végrehajtsák. Mindenki tudna olyan példákat mondani, amelyek ezekre a rivális városokra vonatkoznak, de ezek a városok általában képesek voltak félretenni a versengést. Emlékszem, hogy Vraszlav és Szent Sebastian nagyon komoly versenyben állt Lengyelországban a 2016-os címért, de maga a verseny is azt mutatta, hogy ezek a városok utána képesek összefogni, képesek közösen megújulni, megváltozni, és ugyanez nem csak a városokra, hanem a városok lakóira is vonatkozik. És lenne még egy ötlet, amit szeretnék megosztani a kollégákkal. Európa azért nem csak az Európai Unió, gondoljunk csak arra, hogy 2000-ben kilencen voltak a listán, Prága, Krakó, akkor ugye újnak számított, és ezek a városok ennek a projektnek a tekinteté, vagy segítségével tudtak megújulni. Krakó vagy Prága már egyáltalán nem az a város, mint ami az Európai Uniós csatlakozás előtt volt. Elnök asszony beszélt Elnök asszony beszélt Koszovóról, sőt Isztambul is megemlítésre került. El kellene gondolkodnunk, hogy milyen modellel dolgozunk a kulturális főváros cím tekintetében, tehát hogy legyenek Európai Uniós városok, de esetleg választhatnánk Európai Unión kívüli városokat is. Mondjuk nem tudom, hogy egy Európai Unión kívüli várost hogyan kényszerítettünk arra, hogy a saját szabályainknak megfeleljen de azt a kérdést tényleg meg kellene nézni, hogy az EU-n kívüli városok hogyan pályázhatnak, hiszen kulturális szempontból, Európa kultúrájának szempontjából nem csak EU-s országok és városok lehetnek jelentősek, hanem EU-n kívül esők is. Mondjuk gondoljunk Ukrajnára, gondoljunk Belarusra, ezek remek lehetőségek lennének, és remek példák lehetnének az együttműködésben, felhívhatnánk az európaiak figyelmét ezekre az országokra, és arra, hogy földrajzi értelemben véve Európa azért egy kicsit nagyobb, mint az Európai Unió így ezeknek az országoknak is lehetőséget kellene adni, főképp azért, mert nagyon sok ezek közül az országok közül tagjelölt ország, vagy potenciális tagjelölt. Tehát mondjuk a két város helyett lehetne esetleg kettő plusz egy város, amiből egy EU kívüli. Valahogyan azt is fel kellene mérnünk, hogy egy adott városnak milyen hozzáadott értéket képvisel a kulturális főváros cím. Mondjuk Essen, ami bányászváros volt, vagy Marseille, vagy Glasgow, olyan kicsit lelassult iparvárosok, amelyeket tényleg újraindított a kulturális főváros cím. De nem csak ilyen nagyvárosokat említhetnék, hanem kisebb településeket, városokat is. Ezek a városok ugyanis az év letelte után is jelentősen profitálnak a kulturális főváros címből. Talán a reflektorfény nem annyira irányul már rájuk, de akkor is ezek az eredmények megmaradnak, vagy legalábbis vizsgálni kellene, hogy ezek az eredmények mennyire maradnak meg. Tehát, hogy meg kellene nézni, hogy egy évvel, két évvel a kulturális főváros cím után megvannak-e még a pozitív lecsengései ennek a címnek és akkor így láthatnánk, hogy hosszú távon milyen hozzáadott értékkel bír ez a cím, és hogy a helyi önkormányzatok, a helyi képviselők hogyan tudják kihasználni az ebben rejlő lehetőségeket. Valószínűleg egy-két-három évig még lehet profitálni a kulturális főváros címből, hát tovább azt nem tudom. Jó lenne, hogyha ez az időszak hosszabb lenne. Mari elmondta, hogy amikor a városok kiválasztásra kerülnek, akkor mindenképpen meg kell vizsgálni azt kritériumként, hogy a város mennyire fontos szerepet játszik a saját régiójában, a saját környezetében tehát milyen kapcsolata van a környékbeli kisebb településekkel, vidéki területekkel. Ez nem azt jelenti, hogy mindig csak egy régió fővárosát lehet megválasztani kulturális fővárosnak, de nézni kell, hogy az adott város mekkora hatással van a régióra. Egy nagyobb városban elindított fejlesztések lehetővé tehetik azt is, hogy az egész régió mondjuk turizmussal felvirágozzék. Tehát mindenképpen össze kell kötni az adott várost vagy települést a környező régióval. És nyilván meg is kell találni a pénzt mindennek finanszírozására. Úgy, hogy az adott város a lehető leghatékonyabban tudja felhasználni a rendelkezésre álló pénzeket a kulcsfontosságú év során, tehát amikor a címet viseli, de hogy a lehető legtartósabbá is tudják majd tenni ezeket a pozitív hatásokat és eredményeket. Hát, hogy népszerű maradjon ez a város, hogy több turistát vonzon, és hogy mindez ne csak magát a várost érintse, hanem a városon kívül eső régiót is. Tehát azok a turisták, akik eljönnek ebbe a városba, érdeklődjenek az egész régió iránt, vagy az egész ország iránt, hogy ez egyfajta márkanév legyen, hogy is főváros. Cool. Köszönöm szépen, Tereszeszkó kolléga egy új alca teremben kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Katalin Iván kollégám nevében szeretnék ma szólni, aki az Szozdem frakció árnyék jelentéstevője. Skoria úr jelentés tervezete nagyon konzisztens, és minden olyan kérdéssel foglalkozik, amelyet a bizottság javaslatában nem érintett az árnyék jelentéstevő Katalin Iván nevében, illetve az szeretnék gratulálni az Álda jelentéstevőjének kiváló munkájáért. Először is nagyra értékeljük azt a tényt, hogy Skória úr az európai dimenzió erősítésére összpontosított ugyanis a, kulturál, a városok kulturális stratégiáját összekötötte az európai programokkal, szakpolitikákkal, és ez egy nagyon fontos hozzájárulás, amely mindenképpen fontos az európai dimenzió szempontjából. Az európai dimenzió az egyik fontos kritériuma a programnak a hosszú távú stratégiával egyetemben. Ezért tehát az európai dimenzió stratégiáját tovább kell erősíteni az európai jellemzők hozzáadásával, például, hogy kapcsoljuk hozzá ezt az európai főváros mondjuk az európai polgárok évéhez, annak érdekében, hogy európai szinten fontos témákat hozzá tudjunk kapcsolni a kulturális fővároshoz. Ami a zsűrit illeti, a kiválasztással foglalkozó panelt, jó lenne, hogyha egy uniós ha csak uniós szakértőkből állna a panel, jelen pillanatban hat nemzeti és hét Európai Uniós szakértő alkotja ezt a panelt. Nyilván a nemzeti szakértők rendelkeznek azzal a szakismerettel, hogy a saját hazájuk városait jobban ismerik. Mi egy kicsit tovább is szeretnénk menni a panellel kapcsolatban, és mi konzultáció szerepet szánunk ezeknek a szakértőknek, a nemzeti szakértőknek. A megfigyelők valóban rendelkezhetnének konzultációs szereppel, de attól tartunk, hogy a megfigyelői státusz talán egyfajta korlátozóbb meghatározást jelentene, és hiányozna a megfigyelők hozzájárulása. Ezért Szeretnénk, hogyha ezt átnevezné, és konzultáció szereppel rendelkező tag lenne a megnevezés. A városoknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a környező régiókkal társuljanak. A régió megnevezés véleményem szerint problémát jelenthet, úgy gondoljuk, hogy a szomszédos területek, ahogyan a tevő javasolja, az nagyon jó meghatározás lenne illetve a szakbizottság javaslat, a eh, régió bizottságának javaslatát is támogatjuk. A e javaslattal kapcsolatban például a környező terület és a szélesebb körű régió talán egy bölcs megoldás lehet. Minden esetre úgy gondoljuk, hogy ha a városnak lehetőséget biztosítunk, hogy társuljon a szomszédos területekkel, számos komplikációval járhat, például, hogy a panel meg tudja-e ért határozni, vagy megfelelően tudja értékelni a városnak azt a lehetőségét, illetve képességét, hogy hosszú távú kulturális stratégiával rendelkezik. A kiválasztás kritériumai közül ez lehet az egyik, és nagyon nehéz egyébként megfelelni annak, hogyha a régiók és városok vagy területek társulnak egymással. Nyilván a díj mindig egy olyan szempont, amit meg kell, meg kell vitatni. Úgy gondoljuk, hogy júniusban kell azt odaítélni, miközben a jelentéstevő azt javasolja, hogy márciusban osszák ki a díjakat. Vannak nyilván olyan érvek, amelyek a júniusi átadás mellett szólnak, de a melletti szólérv, hogy márciusban korábban adják át. Vannak olyan kisebb városok, amelyeknek több időre van szükségük ahhoz, hogy felhalmozzák a kellő költségvetést. Ezért úgy gondoljuk, hogy ezeket a kérdéseket nagyon körültekintően meg kell vizsgálnunk a tárgyalások során. Aztán egy másik kérdése is felhívták a figyelmet, hogy nagyon gyenge az együttműködés a városok, hát az adott évben a címet elnyert városok között. Illetve a korábbi kulturális fővárosok zöggenőmentes hálózata és problémát jelent. Úgy gondoljuk, hogy egy hatékonyabb hálózatépítést kell támogatni a városok között. Aztán voltak alapvető fontosságú felvetések azzal kapcsolatban, hogy a kultúrát nem kezelték megfelelően a javaslat egyes pontjaiban, és úgy tűnik, hogy a jelentéstevő sem összpontosított például arra, hogy a városfejlesztés mennyire fontos a stratégia szempontjából, illetve hogy a program milyen szociális dimenziókkal rendelkezik, és a fiatalok milyen szerepet játszhatnak innovatív megközelítésükkel. Szeretném kiemelni annak fontosságát, hogy a közösségi művészetet vegyük bele a programba annak érdekében, hogy a társadalmat és a művészeket összeköthessük. Tehát ezeket a fő szempontokat szerettem volna felvetni a Szociáldemokrata frakció árnyék jelentéstevője nevében. Kelly. Köszönöm szépen, Atanációs úr, most pedig Sean Kelly kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Márkusz Kúriának először is köszönetet szeretnék mondani, gratulálni szeretnék ez a kiváló munkához Rómából érkezett, és úgy gondolom, hogy az örökvárosból érkező kolléga senki másnál nem tudja ezt jobban megítélni ezt a témát. Ez az Európa Kultúrás Fővárosai című vagy elgondolás, vagy koncepció, ez mindenképpen támogatna. Néhány városban jobban működött, voltak kevésbé saját hazámban is láttam, hogy voltak, akik arról beszéltek, hogy Glasgow-t valóban átalakította ez a cím, más városokat is jobbá tette esetleg ez a cím, de nyilvánvalóan vannak különbségek az egyes megközelítések, és a között, hogy milyen haszonnal, nyerességgel járt számukra ez a cím. És úgy gondolom, hogy Marko által felvetett pontok valóban nagyon helytállóak hogy fontos tehát, hogy ugye az Európa Kulturális Fővárosa címének évében a, arra az évre már a források megjelennek, a turizmust, a marketinget is érintik, ugye, a rendezvények, de ami nagyon fontos, hogy az öröksége ennek a címnek az kellene legyen, hogy hogy a lakosok, az a város, vagy akár az egész tagállam lásson, használt ebből az európai hozzáadott értéket, különösen az adott címet viselő városban ezt érezzék, ezt valahogy értékel, ki is kell értékelni. És úgy gondolom, a legutolsó pont, és nagyon érdekes ez a hálózat, ez a kapcsolatépítés a különböző kulturális fővárosok között. Ez nagyon hasznos lehet, ezt, eszmét lehet cserélni, hogy hol sikerült jobban, ez a szép, hol kevésbé. És e, talán úgy gondolom, hogy az, úgy gondolom, hogy nem kell sokáig várnunk, a márciusban az év elején úgy gondolom már megkaphatnak a forrásokat, minél hamarabb látják a használt a lakosok, ennek a címnek annál jobb. Péter, Boris is ugye szólt a 2 plusz 1-es megoldás. A, a, hát én magam az Egyesült Királyságra gondolt, amely ugye ki akart lépni az Európai Unióból, és aztán a következő évben megkapta az egyik város, az Európa Kultúrás Fővárosa címet. Egy konkrét városra koncentrálni, jobbnak találnám, én nem annyira a 2 plusz 1 mint a 2 plusz mínuszt támogatnám. Valóban az adott kulturális fővárosra kellene koncentrálni, minél több lehetőséget, forrást kell nekik adni, minél nagyobb megnyilvánulási lehetőséget, hogy mindenki lássa ezt a várost. És többször is megvitattuk már azt a sport tekintetében, és voltak olyan városok, amelyek fontosabb szerepet játszottak, és, és, és úgy gondolom, hogy, hogy egyszerűen ott is túl sok város jelölnek ki néha egy, egy címre, meg kell nézni, hogy, hogy a kulturális uh, főváros, a címet viselő város kaphat aztán egy újabb címet, ezt is meg kellene vitatnunk. Köszönöm szépen! mielőtt a többi kolléga véleményét kikérném, szeretnék én is hozzászólni ez a témához. Ön kívánt szót kapni? Elé, elézi. Ah. Igen, igen, szót kértem az imént. Köszönöm, hogy meg is kaptam. Nekem mindegy, hogy mikor ad szót, elnök asszony. Ja jó, csak nem látta, hogy jelentkeztem. Rendben van. Akkor először is szeretném elmondani, hogy támogatom azt, amit a kollégák elmondtak. Én is úgy gondolom, hogy ez a projekt, a kulturális főváros projekt nagyon fontos, és ez alapvetően fontos szerepet játszik az Európai Unióban. Van itt egy valami, amit viszont sajnálok egy kicsit, az, hogy a zsűri hogyan áll fel. Itt van egy kihívás és van egy probléma. Az egyik az, hogy a polgároknak nagyon nehezen tudjuk megmutatni, hogy mi történik itt az Európai Unióban és az intézményekben. Úgyhogy nagyon érdekes lenne, hogyha a zsűribe legalább néhány ifjúsági szervezetet fölvehetnénk a főváros cím odaítélésében. Ugyanis attól függetlenül, hogy végül kit választanak ki, mindenképpen ezzel kapcsolatban lefolytatják a vitát az adott tagállamban, és itt sokkal motiváltabbak lennének az emberek, sokkal dinamikusabb lenne az egész gondolkodás, és mindenki elkezdene azon morfondírozni, hogy ja, vajon az én városomat is lehetne akkor jelölni. Tehát, hogy a szakértők ne csak belső körben döntsenek, hanem mondjuk ifjúsági szövetségek képviselőit is meg lehetne hívni, vagy önkénteseket. Aztán, hogy hány főváros legyen, Kelly kollégámmal nem értek egyet, szerintem hogy, eh, hogy legyen kettő főváros, vagy pedig kettő plusz egy. A kettő plusz egyet jónak tartom, és akkor az egy lehetne olyan országból, amely még nem tagja az Európai Uniónak, csak szeretne az lenni, vagy valamilyen eh, környező régióból származik. A portugál kollégám elmondta, hogy nagyon sok mindent finanszírozunk egy kulturális fővárosnál, termékeket, infrastruktúrát és azt is meg kell nézni, hogy a befektetések mennyire lesznek majd időben is hosszú távúak. Tehát, hogy ne olyasmit finanszírozzunk, ami véget ér a kulturális főváros éve után, hanem időben hosszabb távú projekteket, befektetéseket kellene támogatni. Ez lenne fontos egyébként a helyi lakosok számára is. Ami azt illeti, hogy esetleg valamilyen hálózatba lehetne szervezni ezeket a fővárosokat. Ez nagyon jó ötlet, mert most már van néhány ilyen fővárosunk, már lenne milyen hálózatot megteremteni. Marseille például nagyon jól kihasználta a lehetőséget, és a Marseille Provence régió nevet viselő projektben megpróbálta kiterjeszteni ezeket a pozitív lehetőséget az egész régióra. A fenntarthatóság kérdéseit én is fel akartam vetni. Az Európa Kulturális Fővárosának kezdetén itt valóban bombasztikus terveket ö, aztán ö, dolgoztak ki, aztán pénz hiányában nem tudták azokat megvalósítani. Hát mm, nem erről kellene, hogy ez szóljon. Oda kell vinni a tevékenységeket, ahol már vannak mondjuk színpadok és rendezvénycsarnokok, például Eszenben, ugye az Eszen körül terület egészét felhasználták arra, hogy a kultúrát éltessék, az ipari területeket, ipari berendezéseket, és ezek a mai napig így működnek. Hát korábban melyik bányász vagy ipari munkás járt az operában, vagy a vagy a Zeneakadémián nyilván voltak köztük ilyenek is, de azért nem volt ez annyira szokványos. Az eszeni kulturális főváros esetében megállapítottam, tehát Marseille esetében is így lesz ez, hogy azon városokban, amelyekben korábban munkások éltek, most oda mennek az egykori munkások, és megmutatják a gyerekeknek, hogy hol dolgoztak, és megmutatják az új kulturális létesítményeket ezt szemben én valóban nagy figyelemmel követtem ezt, és a mai napig a nyomát végigkövethetjük. Aztán az Európai Kulturális Fővárosok hálózata így már működnek ezeket, hiszen a bizottság úr és ura meghívja a képviselőket. Tá- nem csak támogatnunk kell ezt, hanem finanszírozni is kellene őket, hiszen rengeteg tapasztalattal bírnak, és, és továbbra is törekszenek erre a kapcsolatépítésre. Hogyha az ember egyszer már kulturális főváros volt, vagy éppenséggel jelentkezett, pályázott, előkészült erre a címre, akkor elindult egy olyan úton, amely aztán már nem visszafordítható, hogyha mások, főleg, hogyha mások is csatlakoznak hozzá ezen az úton. Tehát ez egy nagyon jó felvetés, Márkó, köszönöm szépen ezt a szöveget. A másik dolog, amire pedig ki szeretnék térni, az az, hogy Ugye itt 2033-ig eh, tervezünk, de hát ki az, aki 2033-ra tud tervezni? Hát 28 tagállamunk van. Vagy lesz ebben az időszakban. És úgy gondolom, amit eddig csináltunk, az jó volt. Azaz, hogy két tagállamot választottunk ki, két főváros volt évente. Egyszer egy harmadik országot, és bevontunk, vagy város Tavangát, illetve Isztambult, aztán többet nem került erre sor. De úgy gondolom, ez a jelenlegi elképzelés, ez jó. Vannak ugye tagjelölt országok, amelyek 2033-ig bizonyal csatlakozni fognak az Unióhoz, legalábbis én ezt így kimerem jelenteni de hát eh, nem kell itt félni a bővülésre. 2033-ig azonban úgy gondolom, hogy azért néhányan még csatlakozni fognak az unióhoz. Ugye Horvátország most lesz tagállam, minek lehet, hogy kicsit naivan közöltem meg a kérdést, de talán a tanács és a bizottság is hasonló 2020-ban talán nem Németország, Francia vagy Luxemburg lesz újra képviselve a kulturális fővárosok között, hanem talán először arra kellene gondolni, hogy mondjuk Horvátország is kapjon lehetőséget erre, hiszen nekik még sosem volt erre lehetőségük. Tehát nyilvánvalóan Horvátország például már is a listánk érénel, aztán lesznek talán új uniós tagállamok, és, és úgy gondolom, hogy, hogy, hogy az lenne a legjobb, ha lenne egy régi tagállam, egy új tagállam és egy tagjelölt ország is a kulturális fővárosok között. Miért ne például Belgrád, tehát ez Horvátország szomszédos országa. Itt ugye közös részben véres történelmi összekötőket, talán a megbékélés jegyében is ezt meg lehet de nem akarok itt előírni semmit sem, csak arra utalnék, hogy mi mindent lehet elérni egy, egy ilyen közös E, cím odaítélése. Én örülök annak a 2 plusz 1-es modell támogatjuk. Lehet, hogy nem mindig lehet ezt megvalósítani, de úgy gondolom legalábbis megpróbálhatnánk. És a nem tagjelölt országok e, azok is talán sorra kerülhetnek, ha, ha például Európához tartoznak, de nem tagjelölt országok, lehet, hogy nem is tesznek azok, de most gondolok ugye a Lengyelországtól keletre, fekvő országokra, Ukrajnára vagy Grúziára, és itt tovább. Úgy gondolom, hogy, hogy itt sok mindent el lehetne ezzel érni, sok mindent útjára lehetne indítani ezzel, és örülök, ha ezért támogatást kap. Aztán még valamit fűznék hozzá. Én azért mégiscsak úgy gondolnám, hogy, hogy a környező terület, tehát sem szabad lebecsülni. Most nem tudom, hogy kellene ezt pontosan megnevezni, hogy akkor a, a város és a külatelébe terület, ugye egy példaként Essen az egész Rúrvidéket bekapcsolta ebbe a projektbe, tehát Essen mellett a környező települések is egy-egy hétre kulturális fővárosok voltak. Amikor Luxemburg kulturális főváros voltak, ugye nem először kapták meg ezt a címet, akkor a kulturális miniszter azt mondja, hogy de jó ég már megint, mi kaptuk ezt a címet, hát mi olyan kicsik vagyunk. És mit csináltak? a szomszédos Franciaországban a Mosel vidéket felkérték. És, és Németországban a szárvidéket is megkérdezték, aztán Rajnapfalcot is, és a Vallóniát Belgiumba szintén meghívták. Tehát a Luxemburg körüli területeket mind bekapcsolták ebbe a címbe, és ez egy, tulajdonképpen Európa kulturális főváros egy, egy, egy nagy régiót magában egyesített. Tehát nem, nem azt mondom, hogy követeljük ezt meg, de ezt a lehetőséget hagyjuk nyitva. De azért mégis csak úgy gondolom, hát Luxemburg is 2030 szemben még egyszer sorra fog kerül. Szegény Luxemburg akkor már negyedszerre lesz kulturális főváros Európának, és lehet, hogy megint így fogják ezt csinálni, és ha igen, akkor én örülni fogok. És akkor az én utódaim is örülhetnek majd ennek. Tehát nagyon fontos, hogy erre is gondoljunk. Aztán például Évet, Péter Kámer évet kolléga nő ugye azt mondta, hogy örülne annak a lehetőségnek, hogyha határmenti területek is kaphatnának ilyen címet, ahogy Luxemburg esetében is ugye ez történt. Én valóban azt kérném, hogy hogy gondoljuk végig azt, hogy nem lehetne ezt is vagy a szövegbe beleírni, anélkül, hogy erre kényszerítenénk bárkit, de hogy ezt a lehetőséget teremtsük meg. Néhány ország számára biztos, hogy fontos ez a lehetőség, és különösen ott, ahol a megbékélésnek, a közös történelmnek, a szomorú, esetlegesen szomorú közös történelm feldolgozásának a, a sát szolgálná ez. És akkor Mari Terezhez szólnék még Marseille kapcsán. Mari Terez, hallasz engem? Csak annyit szeretnék elmondani, hogy a kommunikáció rendkívül fontos. És csak annyit tudok mondani, hogy Marcelnek van itt még mit tanulnia. Van egy ismert uh, utazási irodá, egy számomra ismerős utazási irodá, és mondtam nekik, hogy utazást kellene szervezni Európa Kutás fővárosába, és akkor a Rotary Club, vagy nem is tudom melyik klub felajánlotta azt, hogy utazzanak az emberek velük Európa kultúrás fővárosába, és akkor megkeresték Európa kultúrás fővárosát is, hogy hát mégis mit ajánlanak, kínálnak az adott időszakban, mert az interneten nem derült ki az, hogy ők milyen ajánlatokkal élnek, nem kaptak semmiféle választ, akkor még egyszer megkeresték Marcelt, kaptak aztán egy kis brosúrát, ahol úgy, ahol így minden össze volt ö, foglalva, hogy választanak abból, de aztán végül senki nem utazott Marseille-be, mert egyszerűen ez a megoldás nekik nem tetszett. Tehát a, a marszai kommunikáció nem kifejezetten működik, talán tenni kellene azért, hogy oda csábítsák az embereket. Most a, a tanácsot kérdezném, hogy az ír elnökségtől várhatunk-e még, várhatjuk-e még, hogy megközelítik ezt a kérdést? Tanács, figyel? Köszönöm szépen, elnök asszony. A tanácsban még folyik a vita, ez hár, néhány hónapja folyik már, és remélhetőleg hamarosan lezárul. Nem hiszem, hogy ez egy általánosabb megközelítés lesz, hanem inkább sokkal szélesebb körű meg, megközelítést akarunk, ugyanis úgy gondoljuk, hogy az Európa szerte ez a legjobban megvalósítható kezdeményezésünk, ezért nagyon fontosnak tartjuk azt. És nagyon nagy érdeklődéssel hallgattuk a parlament álláspontját, úgyhogy ennyi lenne csupán. Köszönöm szépen. Jó lenne, ha az, ami ma itt elhangzott, az aztán az önök végső verziójában helyet talán akkor nem kell majd annyit tárgyalni az előadónak önökkel, akkor gyorsan végeznek ezzel a kérdést. Aztán Anbrán a bizottságtól öné Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony, jó napot kívánok mindenkinek. A jelentéstevőnek szeretnék köszönetet mondani ezért a konstruktív megközelítésért, illetve a képviselők megjegyzéseit is köszönöm. A bizottság nevében nagy örömmel láttuk, hogy úgy látjuk, hogy nagyon sok a hasonlóság a megközelítésünk, illetve a jelentéstervezet között, hiszen nagyon sok a közös aspektus például az az elképzelés, hogy a jelenlegi kiválasztási folyamat azon elemeit megtartsuk, amelyek jók, de kiegészítésekkel is éljünk, ahol arra szükség van. Illetve, hogy megőrizzük, hogy egy város legyen az, amely elnyeri majd a címet, de szükség esetén társulhasson a környező területtel vagy régióval, továbbiakban is ezt fenn szeretnénk tartani. Nagy örömmel hallottuk, hogy a képviselők a részleges megnyitásra vonatkozó javaslatunkat támogatják, tehát hogy a tagjelölt országokból is pályázhassanak. Egyébként valószínűleg ez 2020-ban lesz így először. És nagyon örülök annak is, hogy a jelentéstevő támogatja a részletesebb kritériumok szempontját, illetve hogy támogassuk és bevonjuk a civil társadalmat már a pályázati folyamat kezdetétől fogva, illetve hogy a város más szektorait is bevonjuk. Talán Egyetértenek azzal, hogy a javaslat középpontját a hosszú távú hatások kell alkossák, ezért tartjuk fontosnak, hogy ez legyen az első számú kritérium, és sokkal részletesebb legyen, mint korábban illetve a pártokon átívelő közös támogatást is nagyon fontosnak érezzük, már a pályázati folyamat kezdetétől fogva, és a Melena Mercury díj sokkal inkább feltételekhez kötöttségét is támogatják, ezt is örömmel láttam. Úgy hiszem, hogy a legtöbb dologgal egyet tudunk érteni, és nyilván örömmel várjuk, hogyha tudnak javítani a javaslatunkon. Talán három ponttal szeretnék, pontra szeretnék reagálni, amelyet a képviselők mondtak. Az első a kezdeményezés finanszírozására vonatkozik. Egyes képviselők azt mondták, hogy eléggé kicsi az összeg, jelen pillanatban ez másfél milliárd euró. Emlékeztetnénk arra, hogy ami nagyon fontos, az maga a címke, maga a márka. Tehát ez az, aminek óriási az értéke, és a városok azt mondják, hogy nem igazán azért pályáznak, hogy pénzt kapjanak, hanem inkább a címért magáért. Lil úgy gondolja, hogy minden erre fordított egy euróból 8 euró hasznuk származott. Azt is megemlíteném, hogy nagyon sok város már több, több tízmilliós strukturális alaptámogatásból részesült, részesültek, ezt a korábbiakban is támogattuk, a továbbiakban is fogjuk. Másodszorban pedig számos képviselő utalt arra, hogy mennyire fontos a hálózatépítés a korábbi, jelenlegi és eljövendő kulturális fővárosok között. Van már egy informális hálózat egyébként, ami nagyon jól működik. Rendszeres párbeszédet folytatunk velük, kapcsolatot tartunk semmiképpen nem akarják, hogy formálisan váljon ez a kapcsolat, ragaszkodnak annak informális voltához, de nagyon jól is működik így. Végezetül pedig a 2020-as országok kiválasztása. Talán örülnek neki, illetve hát gondolom, hogy örömmel látták, hogy Horvátországot is beválasztottuk, és úgy gondoljuk, hogy szimbolikus szempontból egy EU-n eh, kívüli országot is be kellene vonnunk ebbe a folyamatba. Úgyhogy a tárgyalások során majd nagyon szívesen visszatérünk Önökhöz, és remélem, hogy tudunk közösen javítani a szövegen. Köszönöm. Köszönjük szépen, Márka, kívánsz egy utolsó szót szólni. Szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, akik az ajánlásaiknak hangot adtak ét, illetve tanácsokat adtak nekem. Ezek nyilvánvalóan mind nagyon hasznosak. Egy-két dolgot szeretnék kiemelni. Először is a városokkal kapcsolatban. A bizottsági javaslat mellékletében ugye a városok listája, eh, két, két város szerepe, illetve egy tagjelölt vagy lehetséges tagjelölt állam. Ezt a három évig szeretnék így folytatni. Ez egyfajta nyitás már, amely úgy vélem, hogy fontos annak szempontjából, hogy azokat az országokat is bevonjuk ebbe a programba, amelyek még nem tagállamok, de lehetnek majd még 2033-ig. Minden esetre e, ez a cím megerősíteti őket az uniós elkötelezettségükben. Ami a szakértőket illeti, én ugye megfigyelőként e, e, fogalmaztam ezt meg, de hogyha gondolják másképp is nevezhetjük őket, egész egyszerűen itt az elgondolás fontos, hogy olyan személyek, de van szükség, akik tanácsadóként részt vesznek a, a döntéshozatali folyamatban, akik segítik ezt a döntéshozatalt, ez a zsűri, nem feltétlen szakértőkből, akadémikusokból áll, hogy reagáljak az elhangzottakra, hanem lehetnek olyanok is, akik mondjuk ifjúsági szervezeteket képviselnek, vagy civil szervezetek képviselői, akik egyszerűen bírnak olyan tudással, hogy részt tudnak venni ebben a döntéshozatalban. A bizottság választja ki egyébként ezeket a személyeket. A parlament, a tanács és a régiók bizottsága tudnak ilyen segítséget kínálni de ők nyilvánvalóan inkább a civil társadalomhoz közel álló személyek. Elnök asszony is nagyon megfogalmazta azt, hogy, hogy a városok kérésére itt ugye fontos szerepet kaphat a környező terület is. Ugye egy adott város viseli ezt a címet, de a, a várost övező teljes területet be lehet vonni ebbe, és hasznot húzhat ebből a az Európa Kulturális Fővárosa címből. Például ugye Luxemburg helyzete is egészen más, mint, mint a nagy országok helyzete, de vannak még Luxemburgon kívül is más kicsi országok, amelyek esetleg többször is megkapják ezt a címet, és aztán nem is tudják, hogy, hogy hát milyen pályázatot fogalmazzanak meg, és ilyenkor ki lehet ezt bővíteni a, a szomszédos országokra is. Igen, mi ezt megörösítjük ebben, és hiszen úgy gondolom, hogy ez is a, az uniós összekapcsoló erőt tudja képviselni, tehát ezt mindenképpen a jövőben is támogatni tudjuk. Természetesen azt is meg kell vizsgálni, hogy a, a befektetések valóban fenntarthatóak e hosszú távra szólnak-e, hiszen ezek a jövőbe tett befektetések. Vannak olyan városok, amelyek a címnek köszönhetően radikálisan megváltoztak, éppen ezért helyén való lenne megvizsgálni azt, hogy az adott városokban valóban hosszú távonak bizonyultak-e ezek a befektetések. Kelly úr ugye kitért arra, hogy lehet, hogy túl sok ilyen főváros van, kulturális főváros, sport fővárosa van, ifjúsági főváros és hát a mi szakbizottsági hatáskörünkbe tartoznak mindezek a városok, és lehet, hogy itt is ki lehetne alakítani egy hálózatot. Egy hálózatot a különböző címet viselő városok között. Tehát a, az Európai Bizottság is ugye azt mondta, hogy az Európa Kulturális Fővárosa címet egyszer viselt, vagy éppen viselő városok között létezik ez a hálózat, és rendszeresen találkoznak, információt cserélnek. És lehet, hogy velük még szorosabb kapcsolatot kellene ápolni. Hogy megvalósítsuk azt, amit Boris mondott, hogy értékel, ki tudjuk értékelni azt, hogy mi maradt ebből a címből, milyen haszonnal járt ez. Tehát létezik már ez a hálózat, tehát úgy gondolom, hogy abszolút helyén való lenne, hogyha ha velük még szorosabb kapcsolatot ápolnánk. De ez csak az egyik olyan szempont, amelyet a szövegbe szeretnénk felvenni, ott van aztán a finanszírozás kérdése is. Hát nyilván nem túl bőséges a, a az a pénzösszeg, amelyet kapnak a városok, de vannak városok, amik nagyon jól tudtak ezzel élni, megfelelő marketinggel, valóban tudtak élni ezekkel a lehetőségekkel. Tehát mindenképpen itt ugye egy nagyon fontos kulturális lehetőségről beszélünk, de vannak városok, amelyek gazdaság szempontból is ki tudták használni ezt a lehetőséget. És ezt kellene talán üzenni és hogy tulajdonképpen a cím az igazi érték, nem az a pénz, amit a bizottság elzad. Maga a cím az, amely aztán nyereséget, hasznot tud generálni, és ez arra is jó lehet, hogy reklámozzák a várost, és oda csalják a befektetőket. Köszönöm szépen, Márka. A módosítók beterjesztésének határideje április 18-a. A kollégáknak, különösen Kelly úrnak is mondanám, aki már nincs itt, hogy a Európa kulturális fővárosa más, mint Európa sport fővárosa. A sportváros az egy magánkezdeményezés, ezt nem lehet ugyanazon a szinten kezelni, mint Európa kulturális fővárosát. Én örülök annak, hogy, hogy vannak további címek is a civil szervezetek kezdeményezésének, én örülök, de, de itt az Európa Kultúrás Főváros az mégis egy egyedülálló intézmény, ez mégiscsak más az, mint amit magánkezdeményezés ezekből létrehozta. Másodszorban szeretnék utalni arra is, hogy elhangzott, hogy a többször kevés a pénz. Elmondanám azt is, hogy a Merina Mercury díjat, mint díjat vezettük be a pénz, pénz csak később kaptam, mindig év végén kapta meg az adott díjazat, amikor már bebizonyosodott azt, hogy mindent megvalósítottak a vállaltakból. Sok város számára azonban ez nem volt vállalható, és ezért akkor azt mondtuk, hogy hogyha már a díjat létrehozunk, az, azt oda lehet adni előre, de, de, de forrásokat is kell sok helyen biztosítani. És ez nem, tehát ez csak egy kivételes helyzet az adott díjat kísérő finanszírozás, de hogy tudják a körülményeket, hogy, hogy pontosan miért került erre néha sort, hogy előre adták oda a pénzt. Köszönöm szépen a részvételt az érdekes délután. Rátérnék a 11-es pontra, a koordinátorok határozatait, ha senki sem ellenzi, elfogadjuk. Aztán egyéb kérdés nincsen, és akkor április 22-én találkozunk újra. Köszönet a tolmácsoknak, mindenkinek szép estet kívánok!